Meglio che si siede qua. Possiamo iniziare. Tisztelt kollégák, megnyitom a délutáni ülést, üdvözlöm Önöket. Ma délelőtt is már nagyon intenzív és jó munka folyt itt, az egységes választójog témájában. Most pedig figyelmet szentelünk a nemzeti parlamenti képviselőtársainkkal közösen a polgári kezdeményezés jogi eszközének. Négy előadónk képviseli a témát, akik az AFET és a Petíciós Bizottságban vannak. Gurmai alelnök asszony és Lemasszúr úr az Alkotmányos Bizottság nevében, és Hefner úr és Valész asszony pedig a Petíciós Bizottság nevében adják elő a témát. Tehát, amint láthatják, valamennyi frakció jelen van, és a négy személy is képviseli a politikai palettát. Tehát meghallgatjuk őket, és utána pedig a tanácssal és a bizottsággal folytatunk eszmecserét. Flau úr sajnos nem tudott ma eljönni. Geolin Rütnasszony Rütes asszony képviseli őt, vagy Ruten asszony, és mellettem ül a belga elnökség felelős minisztere, akit nyilván önök már ismernek korábbról, és a bizottsági alelnök úr, Sefkovics úr. Mivel nem sok időnk van, a délelőtthöz hasonlóan most is azt kérem a kollégáktól, hogy töltsék ki először a felszorolási igényt jelző cédulákat, és ezek beérkezése után fogjuk megszervezni a felszorolások sorrendjét. Most addig meghallgatjuk az előadóinkat. Előre kell azonban bocsátanom, hogy a petíciós bizottság is itt ülva a teremben, ez nyilván való, és a két petíciós bizottságbeli képviselő, tehát nem csak egyedül jött a bizottságból, hanem itt vannak a társaik is. A petíciós bizottság elnöke is jön hamarosan, némi késéssel, és velem együtt társelnöként fogja levezetni a mai ülést. Most pedig Rütten asszonyt kérem először, hogy tartsa meg bevezető előadását. Um, Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők. Belga képviselőként és hajdani Európai Uniós tisztviselőként nagy öröm, hogy itt lehetek ezen az interparlamentáris ülésen, amelyet az Alkotmányügyi Szakbizottság szervezett, és amelyre meghívta a nemzeti parlamenti képviselőket is. Először is szeretném meg Fogalmazni azt, hogy Flau úr nagyon sajnálja, hogy nem tudott itt lenni, hiszen jelenleg Belgium, a belga helyzet miatt egyéb elfoglaltságai elszólították. Néhány személyes megjegyzéssel szeretném kezdeni, majd utána elmesélném, hogy az Lisszaboni szerződés végrehajtása a belga elnökség egyik legfontosabb feladata a hármas elnökségi csoport részeként. Az Európai Unióban és az Európai Unió kívül az Európai Unió megítélése szempontjából is ez nagyon fontos. Az állampolgárok mit látnak ebből a munkából? Hát főleg a kezdeményezéseket. Az egyik legnagyobb innováció ezek közül a polgári kezdeményezés a tagállamok állampolgárai egyénileg is hallathatják a hangjukat, nem csak az európai parlamenti képviselőkön keresztül. 2009-ben az a Lisszaboni szerződés ezt a lehetőséget adta meg nekik, hogy közvetlenül is hallathassák hangjukat. Ez egy nagyon jelentős előrelépés. Az Alkotmánybizottság tagjában bizonyára már mindenki nagyon jól tudja azt, hogy a 11 illetve a negyedik cikk alapján bekerült a Lisszaboni szerződésbe is az, hogyha legalább egy millió Európai nős állampolgár alá, aláír egy kezdeményezést, akkor felhívhatja az Európai Bizottságot arra, hogy arra vonatkozólag egy javaslatot nyújtson be. Tehát jelezhetik azt, hogy úgy gondolják, hogy egy jogalkotási aktusra van szükség azon a területen, amirevel kapcsolatban az aláírásokat gyűjtötték. Ez a részvételi demokrácia egyik eszköze, ami nagyon szépen kiegészíti a képviseleti demokráciát, ami már eddig is nagyon jól működött az Európai Unióban. Az Európai Uniós intézmények egyik is a széles körű konzultációra alapozták a döntéseiket, de így most már az állampolgárok jogalkotási aktus is kezdeményezhetnek, nem csak kikérik a véleményüket akkor, hogyha valaki másnak volt, az Európai Intézmények volt ilyen ötlete. Együttdöntési eljárásban lehet ilyen pillanatban elfogadni rendeleteket amelyeket a tanács vagy a bizottság kezdeményez. Ez azonban egy új innovatív módszer, amelyet üdvözöl az Európai Unió jelenlegi soros elnöke Belgium is. A legdemokratikus A múlt és a jelen közötti hidat épít az Európai Unió történetében ez az eszköz. A kommunikációs technológia folyamatosan fejlődik és minden napjaink elengedhetetlen része lett. Több millió, illetve most már egy milliárd felhasználja van az internetnek legalább, és ezek mind betekintetnek az Európai Parlament munkájába. Így azonban nem csak nyomon követhetik az állampolgárok a munkát, hanem maguk is kezdeményezhetnek valamit. Az elektronikus módszerek lehetővé teszik azt, hogy aktívabban részt vegyenek, és aktívabban beleszóljanak a munkába, leegyszerűsödik a munka, felgyorsul az elektronikának köszönhetően, és a rendszerek biztonságának köszönhetően hatékonyabbá válik az egész. Az állampolgárokkal való széleskörű konzultáció a közvetlen dimek, demokrácia nagyszerű ötletének egy újabb dimenziót, egy újabb eszközét adja. Az Európai Unió jelen pillanatban a szabad kifejezés, szabad önkifejezés elvének alkalmazását kiterjesztette azáltal, hogy ez elektronikus módon is megvalósítható. Ezt a nagyszerű tervet szeretnénk mi is elősegíteni, ha a polgári kezdeményezésnek sikere lesz, akkor hogyan fog ez megvalósulni, és milyen dolgokat fog el- elősegíteni, mik lesznek azok az első dolgok, amiket kezdeményeznek az állampolgárok. Az első cél túlmenően azt is elmondanám, hogy ez a közösségi eszköz a megerősíti a szociális kohéziót, és elképzelhető, hogy egy közös európai közvélemény kialakulásában is az első lépést fogja jelenteni. Még egy személyes megjegyzésem lenne, a polgári kezdeményezés kiváló alkalom arra, hogy a fiatalok felé nyissunk. Az Európai Unió egy jövőbeli projekt kell, hogy maradjon. Ezért az, hogy az európai integrációt az európai legfiatalabb tagjai között is terjeszteni tudjuk, ez aspirációinknak a középpontjában fog maradni. Az, hogy a 16. Szá, 6. életévtől megnyitnánk a részvételre való lehetőséget, ez kiterjesztené a résztvevő állampolgárok körét, és azt hiszem, hogy nagyon jó lenne, hogyha ez lenne az első ügy, amit felkarol a polgári kezdeményezés. Köszönöm szépen, most pedig nagyon gyümölcsöző munkát szeretnék Önöknek kívánni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Rutten asszony. Azt terveztük, hogy Maconi asszony szól most hozzá. Az másik bizottság, a társult bizottságnak az elnöke, de ő még nincs itt, ennek következtében nem tud hozzászólni. Úgyhogy Szeretnék utalni még egyszer a legfontosabb kérdésekre. A polgári kezdeményezésről van szó, ugye rendkívül fontos téma, ismerős. A 11-es cikk negyedik bekezdése, az Lisszaboni szerződésről van itt szó, a, úgy rendelkezik, hogy ezt a polgári kezdeményezést be kell vezetni. A mi feladatunk, az Európai Parlament feladata, hogy egy javaslatot nyújtsunk be ezzel kapcsolatban, mielőtt a pontos rendelkezések megszületnek. El kell mondanom, hogy nagyon gyorsan végeztük a munkánkat. November 8-ára tervezzük azt, hogy a jelentéstevők benyújtják a javaslatukat. Ezért nagyon fontos ez a mai találkozó. hogy módosító javaslatokat tudjunk kidolgozni, és a meg elvégzett munkát meg tudjuk tárgyalni. Először meg fogom adni a szót a jelentéstevőknek, és aztán utána a az Európai Bizottság alelnökének, illetve a tanács képviselőjének. Most azonban itt az ideje annak, hogy 5 percre 5 percnél többre nem, de 5 percre megadjam az ott a jelentéstevőknek, talán Lamaszúr úrral kezdenénk. Kezdi ön, Lamaszúr úr? Köszönöm. Oui, merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék emlékeztetni ennek az újdonságnak az eredetére, a kezdeményezésére, amelyről ahogy ezt az előttem szóló is említette, a Lisszaboni szerződés rendelkezett, és ez vezette be az európai gyakorlatban, az európai gyakorlatban lehetőséget adott erre. Sepkodics úr is tudja azt, hogy azelőtt, hogy egy Európai Uniós jogalkotási tervezetet elfogadjunk, nagyon széles körben nem csak a parlamentet, hanem a nemzeti kormányokat, a nemzeti parlamenteket, a, a civil és szociális partnereket, és az állampolgárok egyéb képviseleti szervezeteit is felkértük arra, hogy vegyenek részt a széleskörű konzultációban. Folyamatosan fórumokat, vitákat, eszmecseréket folyt, szervezünk az EGSZB-vel, a Régiók Bizottságával, és akár a petíciós szakbizottság is hozzá van szokva ahhoz, hogy állandóan közvetlen kapcsolatban legyen a az állampolgárokkal. Azonban két óriási probléma áll előttünk. Az egyik egy állandóan fennálló probléma, amivel meg kell tanulnunk együtt élni, és ez az, hogy Brüsszel távol áll az állampolgároktól. És csak úgy, ahogy a nemzeti fővárosok is távol vannak a vidéki vagy a régiókban élő állampolgároktól, így Brüsszel is messze van az állampolgároktól, és még mindig, és mindig sokkal messzebb lesz még az tagállami fővárosnál is. Tehát van a federális rendszerekben egy különbség az, hogy nincsen közös európai öm, irányítás Brüsszelen kívül. Nincsen egy olyan európai bürokrácia, ami ezen kívül lenne. Az egész bürokrácia itt van Brüsszelben, Brüsszelre korlátozódik, és a közösségi jogot a nemzeti és regionális adminisztrációk hajtják végre. Az a közösségi jogról szóló információt is a nemzeti hatóságok adják tovább. Ez az egyik probléma. A másik probléma, azt viszont azonban meg kell oldanunk, nem szabad hozzászokni, az, hogy egy fél évszázadnyi európai építkezés után, amelynek a során az összes határt lebontottuk, az összes államhatárt megszüntettük, a teljesen szabad a mozgás, az állampolgárok, az áruk, a mezőgazdasági termékek és az információk számára, csak úgy, mint a tőke számára. Egyetlen egy dolog van, ami nem áramlik szabadon, ez a politikai vita. Még mindig 27 nemzeti politikai vitát folytatunk és még az európai parlamenti választások is, amelyekre öt évente kerül sor, 27 nemzeti választásra oszlanak, egy európai, egy szinte kifogás az csak, hogy ez egy európai választás. Csak ha Franciaország példájára gondolok, itt a fő tévécsatorna, információs tévécsatorna, a TF1, amit a franciák kétharmada néz fran- minden este nyolckor, nem rendelkezik állandó brüsszeli tudósítóval. Ez azt jelenti, hogy csak akkor beszél a francia, legfőbb francia információs televízió csatorna Brüsszelről, amikor valami nagy dolog történik itt, és küld ide egy képviselőt, illetve egy tudósítót. Különben csak a nemzeti politikáról van szó, vagy leadnak egy filmet. És meggyőződésem, hogy nagyon sok más tagállamban is ez a helyzet. Hát innen jött ennek az az eljárásnak az ötlete. Ez egy eredeti ötlet, amely igazából a tagállamainkban nem létezik. Bár van néhány olyan tagállam, ahol valamilyen hasonló dolog már létezik. Több, mint egy petíció, de sokkal nagy, kisebb dolog, mint egy névszavazási kezdeményezés valahol a képviseleti és a részvételi demokrácia között van félúton. Mit is szerettünk volna ezzel elérni? Azt akartuk, hogy az európai állampolgároknak, hogyha elég sokan vannak, legalább egy millióan, akik különböző tagállamokból érkeztek, a kezébe adjunk egy ugyanolyan eszközt, egy hatalmat, hogy politikai kezdeményezésre késztessék az Európai Bizottságot, és ez egy ugyanolyan jog, mint amilyennel az Európai Parlament vagy az Európai Tanács rendelkezik. Ma a miniszterek tanács, illetve az Európai Parlament jogalkotási szervezetek. De ugyanakkor lehetnek politikai kezdeményezései is, saját politikai kezdeményezései. Ezekből csak akkor lehet jogszabálytervezet, hogyha az Európai Bizottság így dönt. Ez az Európai Bizottság fő feladata. Mi csak jogalkotási tervezet javaslatokat nyújthatunk be az Európai Bizottságnak, és az ő monopóliumok az, ez ő jogi monopóliumok az, hogy dönthetnek arról, hogy ebből jogszabály legyen ez. Nem egy politikai monopólium, hanem kizárólag jogi. A statisztikák azt mutatják, hogy az utóbbi 10-15 évben a politikai kezdeményezések, amelyekkel új szakpolitikákat akartunk bevezetni, ezek körülbelül egyharmad, egyharmad, egyharmad arányban osztottak, oszlottak meg kezdeményezés tekintetében az Európai Parlament Bizottság és a Tanács között. Így most a három szereplő mellé egy negyedik polgári kezdeményező szervet hoztunk létre tulajdonképpen, hogyha az állam, tagállamok állampolgárai összefognak, akkor az Európai Bizottságnak ö, benyújthatnak egy olyan javaslatot, amelynek az lesz a következmény, hogy az Európai Bizottságnak az a felelőssége, hogy nagyon komolyan megvizsgálja ezt a kezdeményezést, és utána döntsön arról, hogy á, vagy pozitív módon egy meglévő jogszabályt módosít, vagy új jogszabályt kezdeményez, vagy B, úgy dönt, hogy nem. És akkor utána, hogyha úgy dönt az Európai Bizottság, hogy igen, tovább mennek, akkor bejön a folyamatba az Európai Parlament és Tanács is. Milyen eljárást mm, szerettünk volna kidolgozni Szefkovics és Sester urakkal? A petícióhoz képest a nagy különbség a polgári kezdeményezésben a következő. Tegnap is láttuk, hogy mekkora tüntetések voltak Brüsszel utcáin. Hogyha itt van egy olyan eljárás, amivel felkérjük tulajdonképpen az állampolgárokat arra, hogy ők kezdeményezzenek valamit. A, például azt, hogy valamilyen európai szakpolitikának fessünk véget, vagy valamilyen új jogszabályt alkossuk meg. Um, így ők kezdeményezhetik azt, hogy például fogalmazzunk át egy olyan európai jogszabályt, amit ők népszerűtlennek tartanak. A különböző szervezetek, a a szakszervezetek, az, a kormányok, mindenki foglalkozhat ezzel, és az a lényeg, hogy mi, mm, hogy, hogyha ha vannak olyan állampolgárok, akik igazából minket nem érdekelnek annyira, minket parlamenti képviselőket, például azért, mert annyira szétszórtak. Szétszórtan vannak jelen Európában, de még például valamilyen avantgárd emberek, öm, akik egy másik tagállamban élnek, nem ott, ahol születtek, ott öm, házasodnak, gyerekeik születnek, elválnak, meghalnak, megbetegszenek, állam, elvesztik az állásukat, stb. De például nem szavazhatnak. És ez egy olyan, hogyha ha nincs olyan szabályunk, ami az ő választási helyzetüket rendezi, akkor az bizony rossz. Nekik van eszközük arra, hogy protestáljanak. Persze kivonulhatnak az utcára is, de most egy új eszközt adunk a kezükbe. Egy új eszközt hozunk azoknak a kezébe, akik nem feltétlenül egy tömbben vannak jelen, de sokan vannak mégis az, az államainkban. És ők így a mindennapi életükben felmerülő problémákat kezelhetik úgy, hogy egy új jogszabályért elkezdenek küzdeni. Köszönöm. Köszönjük szépen ezeket a világos szavakat. és a kulturális kontextus megteremtését témánkhoz. Most Gurmai asszonyt, alelnökünket kérem, hogy egészítse ki az uh, uh, Ez a jelentés annyira fontos, hogy négy embernek kell vinnie, kettő a petíciós bizottságtól és kettő tőlünk örülök, hogy Gerard és Diana is itt vannak, mert miután sokat dolgoztunk, így van meg a súlya a dolognak, hogy mi és Sefcsovics úr is természetesen, tehát minden potenciális partner jelen van, sőt, nagyon örülök annak, hogy ezt a fontos kezdeményezést most először a nemzeti parlamentekkel együtt beszéljük meg. Üdvözlöm külön Rott urat, aki ennek a témának a szakértője, és nagy öröm számomra, hogy a Szociális és Gazdasági Bizottság, a Regionális Bizottság, Európai Régió Bizottsága is érdeklődött a téma iránt is, hogy ennyien eljöttek más kollégák is. Cassini elnök úr nélkül persze mindez nem jöhetett volna létre. El szeretném mondani röviden, hogy mi a dolog előzménye. Allennel megbeszéltük, hogy hogyan osztjuk fel ezt a 10 percet. Ugye mindig legyen egy nő az előadók között, ez a másik bizottságnál is így van, megvan tehát az egyensúly. Nekünk, nőkőknek mindig az a problémánk, hogy, hogy mi gyakorlatilag gondolkodunk, és ezért több munka jut ránk. Nagyszerű a kiindulási anyag, köszönöm mindenkinek, aki szerzőként közreműködött és örülök, hogy most büszke vagyok arra, hogy a spanyol, belga és a magyar elnökség triójában most a magyar elnökségre jut majd a fő feladat, hogy június másodikáig ezt a dokumentumot elkészítse. Köszönöm az együttműködő tímnek a szoros együttműködés. Nyilván most még csak kezdeményezünk valamit. Nagyon sokat egyeztettünk már a civil társadalommal, a parlamenti kollégákkal, de tudjuk, hogy ezzel együtt ez óriási felelősség, mert ezzel az eszközzel vissza lehet élni, és azt is tudjuk, hogy milyen kevesen mentek az EP választásokra el. És örülök, hogy Duff úr jelentésével egy napon tárgyaljuk ezt a témát, és hát tudjuk, hogy a polgárok felénél kevesebb érdeklődik az európai demokrácia iránt, és meg kéne teremteni egyfajta demokratikusabb, legitimebb, aranyosabb rendszert. A mi javaslatunk is ennek a része. Négyen szorosan együttműködtünk. A szoros határidők ellenére azt hiszem eléggé hatékonyan. Ugye decemberben kell majd benyújtani a végleges anyagot. Addigra lesz kész a tervezet, sőt, már kész is van, de hát ugye 22, 22 nyelvre le kell még fordítani el kell mondanom azt is, hogy nem csak a petíciós bizottság, hanem a kulturális, a LIBE és a jogi bizottság is véleményezi ezt az anyagot, és azt is el kell, hogy mondjam, hogy az Európai Bizottság eredeti javaslata kiváló kiindulási pont volt munkánkhoz, már jött és jó kulcsfontosságú szerepet játszottak, és persze Sefcsovics úr maga is a folyamatban. Sok bizottsági kollégával találkoztunk, és az idő szorossága elvére a bizottsági szakemberek nagyon nyitottak voltak az együttműködésre, és most pont a közepén járunk az egész eljárásnak, és azt hiszem itt a legjobb pillanat arra, hogy a nemzeti parlamentekkel is megegyezzünk ebben a témában. Ugye Andrew jelentése 26, 26 felszólalást generált, remélem, hogy ma legalább ennyien hozzászólnak majd ehhez a témához is. Az Európai Bizottság rendelet tervezetét háromféleképpen lehet értelmezni, ugye szempontból lehet nézni. A polgárok szempontjából a használhatósága fontos, szeretnénk több információt az európai polgári kezdeményezésről, szeretnénk egy erőteljes demokratikus eszközt a kezünkben tudni, és olyas valamit, ami hatékony az európai ügyek továbblendítése szempontjából is, és hasznos a polgároknak. Hogy most hány ilyen vegyenek ebben részt, erről sok vita folyt, ezt nem kéne még fixelni e korai stádiumban. Gondolom, remélem, hogy nem csak 16, hanem még több tagállam fog érdeklődni ez iránt, a téma iránt. Nagyon sok változás történt már a rendelet tervezeten is, mind annak az érdekében történt, hogy az administratív terheket csökkentsük, és egyszerűbbé megfoghatóvá tegyük a polgárok számára ezt az eljárást. Konkrét példával is élnék, a bizottság a befogadhatóság vizsgálatát eredetileg 300 ezer aláíráshoz kötötte volna. Én európai polgárként ezt túl magasnak tartom ezt az értéket, és próbálnánk ezt leszorítani. Másik fontos elem a vitában az, hogy mit történik akkor, hogyha megszületett az egymillió aláírás összegyűjtése. Lesz-e garantáltan valami cserébe, jön-e valami cserébe a bizottságtól? meghallgatás, vagy jogalkotás kezdeményezés automatikusan, tehát tudni kéne a polgáraknak előre, hogy mit érhetnek el, és ami pedig a konkrét javítás illeti, pontokat illeti, Lemasszúr úr végül is a részletekben már részben belement. Én is szólnék némelyikről, ugye nem mindegy, hogy hogy szervezzük meg, hogy működik az egész dolog. Nagyon ö, dolgozunk azon, hogy minél hamarabb létrejön ez az eszköz. Az első olvasatban jól lenne elfogadni ezt még idén. Jó ö, születésnapi ajándék lenne a Lisszaboni szerződés születés első születésnapján, ha az megszületne. Ö, de ha mindenki az utolsó pillanatban jön majd elő módosítási ötletekkel, akkor ez nem biztos, hogy sikerül. Tehát most gyorsan előre el kéne gondolkodnunk, hogy konszenzusos megoldást találjunk decemberig. Éppen ezért nagyon nyitottak vagyunk, és várjuk most azonnal akár a nemzeti parlamenti képviselőtársainktól az inputot, és persze a parlamenti képviselőtársainktól is. Tehát minden ilyen ötlet érdekel minket, mindkét bizottság nevében mondhatom, ezt gondolom. Úgyhogy azt hiszem garantálhatom, hogy mi nagyon érdekeltek vagyunk a gyors előrelépésben, ugyanakkor egy minőségi szövegben, a polgárok érdekében, és ahogy ö, valaki elmondta egyszer, már azért vagyok, hogy ti legyetek, nos én is így gondolom, és várom a javaslatokat. Grazie, signora Gurmai. Köszönöm szépen, Gurmai asszony. Wallis asszony. Thank you very much, President. I... Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenki láthatja, hogy csapatmunkáról van szó, a jelentéstevők és az intézmények dolgoznak együtt, és ezt szeretnénk kiterjeszteni a nemzeti parlamentekre is ezt a csapatmunkát. Hiszen az európai eh, demokratikus térséget, amelyet már annyian említettek, soha nem fogjuk létrehozni, ha csak nem együtt a parlament, nemzeti parlamenti kollégáinkkal. De amit itt létre akarunk hozni, az vonzó kell, hogy legyen, és elérhető, hozzáférhető a polgárok számára mindenek felett tehát azt javasoljuk, hogy vegyenek részt az európai demokráciában, és reméljük, hogy ezt a, ezzel a lehetőséggel élni fognak. A kollégáim, illetve a petíciós bizottságbeli munkatársaim az európai polgároknak a petíciós jogát elemezték, ugyanis ez nagyon ez létezik már évek óta, minden európai polgárnak van ehhez joga, és ez egy kicsit segít bennünket abban, hogy orientálódjunk, és az új folyamatot kialakítsuk. Világosan kell látnunk, hogy az európai petíció nem a meg a lehetőséget még a, a polgári kezdeményezésre, de ebből sokat lehet tanulni. Szeretnék néhány kérdést kiemelni. Minden az Európai Unióban jogosan tartózkodó, tehát az Európai Unióban tartózkodó lakó, Európai Uniós lakosnak megadjuk a jogot a petícióra, e, mégpedig mind, akár mennyi idősek. Tehát kortól függetlenül bárki nyújthat be petíciót, és még nem szakadt le az ég, úgyhogy e, azt gondolom, hogy nagyon sokan vannak itt a parlamentben, akik úgy gondolják, hogy legalább csökkentsük a korhatárt 16 évre, de még ennél messzebb is mehetünk. Mert hogyha azt akarjuk, hogy részt vegyenek az emberek, akkor így tehetjük ezt meg. Főleg a fiatalok így fognak részt venni Európa ügyeiben. Mi azt mondjuk, hogy joguk van dönteni. Lehet, hogy ez lesz az első fellépés a demokráciában való részvételükben a fiatalok számára, és később majd szavazni is mennek természetesen. Ez egy európai polgári kezdeményezés. Hogyha most elkezdünk különböző szabályokat alkalmazni a különböző országokban, különböző korhatárt, akkor ez ennek az európaiságát ássa alá és nem lesz egyenlőség a különböző országok között. Emellett említenem kell azt is, hogy hogyan ellenőrizzük az aláír- aláírásokat. Minden tagállamnak részt kell vennie az aláírás ellenőrzésben, együtt kell, hogy ezt elvégezzük. De ha egy tagállam én persze megértem és tiszteletben tartom egyes tagállamoknak ezt az elvárását, tehát hogyha e, azt kérik a tagállamok, hogy útlevelet vagy személyigazolványot, személyigazolványt mutassanak be a polgárok, akkor ez lehet, hogy az embereket visszafogja attól, hogy aláírják a polgári kezdeményezést. Én már ezzel kapcsolatban kutakodtam egy kicsit, és tudom, hogy egyes tagállamok nem fogják elkérni a személyigazolványt, azt kérem, hogy ne kérjünk személyigazolványt, mi nem kérünk személyigazolványt a petíció benyújtásához. Miért kérünk igazolványt ahhoz, hogy aláírják az emberek ezt a polgári kezdeményezést? Próbáljuk ezt a lehető legegyszerűbben ellenőrizhetővé tenni. Az utolsó pent pedig a következő. A petíciós bizottságból ez a tapasztalatunk, hogyha valamit eh, a polgároknak ajánlunk, akkor eredményt akarnak, és világossá kell tennünk, hogy a folyamat vége, végén, hogyha egy millió aláírást összegyűjtöttek, akkor az Európai Bizottságnak kötelező legyen erre válaszolni. Ugyanolyan úgy, eh, ahogy válaszolnak a parlamentnek, vagy ahogy válaszolnak a tanácsnak, a minisztereknek ennek világosnak kell lennie, és a polgároknak tudniuk kell, hogy mit kapnak. E, az egyszerűség, a hozzáférhetőség és az európaiság. Ezt a három szempontot szeretném érvényesíteni. Elnök, köszönöm szépen. A negyedik jelentéstevő következik. Mácóni asszonyt közben köszöntöm, megérkezett. Ő vezeti a petíciós bizottságot és ők a társbizottságunk. Ezért ül ő itt mellettem az elnöki, mellettünk az elnöki pulpituson, és most Hefner urat kérem, hogy szóljon hozzá, és akkor ezzel a jelentéstevők hozzászólói körét lezártuk, és aztán utána azt javaslom, hogy kezdjük meg a vitát. De először, ha megengedik, hallgassuk meg először hallgassuk meg a negyedik jelentéstevőt, és aztán Mácolni asszony. Ugye társelnökség van itt, Mácolni asszony és én vagyunk az elnökök, és csekéségem. És aztán megadjuk a szót a nemzeti parlamenti képviselőknek, miután Sester úr és Sefcsovics úr is hozzászóltak de most eh, először is megadom a szót a jelentéstevőnek, Hefner úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr! Az európai polgári kezdeményezés az egyik nagy eh, ígéret, amelyet Európa adott az európai polgároknak a Lisszaboni szerződéssel és ez lehetővé teheti, hogy, inkább, hogy megvalósítsuk polgárok Európáját. Ahogy Lemaszúr úr is mondta, és ezt nagyon jól tudjuk mi, az európai intézmények, az európai parlament messze vagyunk az emberektől, messze van, az emberek messze vannak az, azoktól az döntésektől, amelyeket mi itt hozunk. És az európai polgári kezdeményezés lehetővé teszi, hogy ők felvessenek kérdéseket, javaslatokat tegyenek az Európai Bizottságnak, új, hogy az új jogszabálytervezeteket dolgozzon ki. Ez az első nemzeteken átnyúló polgári részvételi lehetőség. Ez különösen fontos abból a szempontból, hogy Európa megmutathatja, hogy a polgároknak van szavuk Brüsszelben, hogy megnyitjuk Brüsszel kapuit a polgárok előtt. Ezért tartom fontosnak azt, hogy ugye általában egy jelentéstevőnk van, vagy maximum kettő, most négy jelentéstevő van, négy különböző országból, négy különböző frakcióból, szorosan együttműködve a bizottsággal és a tanácssal. Tehát eh, ezt mindezt azért tesszük, hogy jó jogszabályt alkossunk hogy őszinte legyek, el kell mondanom, hogy nem is olyan biztos egyelőre, hogy az európai polgári kezdeményezés valóban arra fogja bátorítani az embereket, hogy részt vegyenek az európai ügyekben. Vezethet ez frusztrációhoz is, hogyha a polgárok például egy millió aláírást gyűjtenek, és hat hónap múlva kapnak egy levelet az Európai Bizottságtól, azzal kapcsolatban, hogy köszönjük szépen, hogy összegyűjtettek egy millió aláírás, de nem fogjuk megszívlelni a javaslatukat, hát ez nem lesz elég. Pár beszédet akarunk létrehozni a polgárok és az intézmények között. Ez a megközelítés, és a négy jelentéstevő ezen dolgozik, hogy polgárbarát, gyakorlati jellegű, nem bürokratikus és párbeszéd jellegű legyen ez, a, ez az eljárás. Tehát javaslatokat várunk a polgároktól. Néhány aspektust szeretnék említeni. Azt javasoljuk, hogy ezt a további küszöböt, ezt a 300 ezeres aláírási számot töröljük. Mert az Európai Bizottság csak ez után akar dönteni a, a befogadhatóságról. Ez elfogadhatatlan, hogy az emberek elkezdjenek aláírásokat gyűjteni, nagyon sok munkát fetszöljenek ebben, rengeteg reményt keltsenek, és aztán 300 ezer aláírás összegyűjtése után lehet, hogy újra kell kezdeniük az egészet. De ez, ez szerintem elfogadhatatlan. Rögtön az elején el kell köz, dönteni, hogy befogadható-e egy javaslat, vagy nem. E, persze, az, hogy minden egyes személy küldhet egy e-mailt, és ezt európai polgári közleményezésnek nevezheti, ez sem komoly. Tehát az Európai Bizottságnak ez az aggodalma is érthető. Ezért azt javasoljuk, hogy hét polgár kezdhessen, hét polgár hét különböző európai tagállamból egy ilyen kis csapat üljön össze, és ez a kis csapat kezdhesse meg a polgári kezdeményezést. Tehát valóban így próbáljuk garantálni, hogy ez egy komoly kezdeményezés legyen, és az Európai Bizottságnak kell eldönteni, hogy ez befogadható-e, nem áll-e ellen, nem áll -e ellentétben a szerződéssel, stb. bizonyos alapkérdéseket tisztázni kell, és akkor el kell, lehet kezdeni gyűjteni az aláírásokat. Diana már, már rámutatott egy dologra, én szeretnék egy másikat említeni, az ütemtervet. Itt a parlamentben nem igazán látjuk az, a magyarázatot arra, hogy miért kell 12 hónapra szűkíteni ezt a folyamatot, Nemzeti szinten elegendő lehet, de hogyha egy millió aláírást kell különböző országokból összesen összegyűjteni, akkor az lehet, hogy, hogy lehet, hogy csak a legnagyobb szervezetek tudják megvalósítani ezt 12 hónap alatt. Azt szeretnénk, hogy új eh, NGO-k, új civil társadalmi szervezetek és kisebbek is részt vehessenek ebben, úgyhogy ezért 18 hónapot javaslunk, nem 12-t. Végül pedig már említették, azt, hogy mi a különbség a polgári kezdeményezés és a petíció között. Vagy hadd tegyek fel egy másik kérdést. A polgárok mit kapnak az egy millió aláírásukért? Nagyon sok munka ez, ha csak egy levelet kapnak, az nem elegendő. Úgyhogy azt javasoljuk, hogy az Európai Bizottság kötelezzük arra, hogy hívja meg, ez, hogy hívja meg e, a polgárokat, hallgassa meg a gondolataikat, az érveiket, ezt a hét polgárt, aki kezdeményezte a az európai kezdeményezést, polgári kezdeményezést, hogy tényleg az legyen az érzésük az embereknek, hogy hogy érdemes belekezdeni ebbe, és meghallgatják a javaslataikat. Nem köteles az Európai Bizottság elfogadni az javaslatot, de köteles ezt meghallgatni, és köteles ezzel komolyan foglalkozni. Um, Köszönöm szépen, Hefner úr! Én Mi is ugyanezt a gondolatmenetet folytattuk és fogadtuk el, mint a belga ügynökség, ö, elnökség. Most pedig megadom a szót. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm a lehetőséget, hogy ma itt a Bundestag álláspontját képviselhetem, és általában véve, hogy a nemzeti parlamenteket meghívták, megtiszteltetés ez számomra, és nagyon érdekesnek tartom már is a vitát. A mi szempontunkból a polgári kezdeményezés legyen az európai polgárok jogi eszköze, és ha a polgárok érdekeiből indulunk ki, akkor ez azt jelenti, hogy ez egy nem bürokratikus, könnyű, egyszerűen megérthető és időszerű, korunknak megfelelő eszköz kell, hogy legyen. A tanács, a parlament és bizonyára a nemzeti parlamentek is, akik saját állami felelősségükben a nemzeti parlamentjeikkel párbeszédben állnak, ez legyen az hasonló. A parlamentek per definíció nem a polgárok képviselői, és kutya kötelességünk, hogy támogassuk ezt a polgári kezdeményezési gondolatot. Köszönöm ezért a négy előadónak a kiváló gondolatindító anyagot, és azt, hogy ilyen egy hangon szólnak, és bizonyára sokak szívéből. Hasonlóan gondolkodnak számosan is a Bundestagban is, már két vitát lefolytattunk ebben a témában, és több módosító született az ellenzék körében is, és a konzultációs eljárásban az Európai Bizottsággal mi magunk is megfogalmaztunk már egy saját álláspontot. Nem szabad a, a küszöböt túl magasra tenni, hogy kik és hányan kezdeményezhetnek ilyen jogalkotást komolyan kell vennünk a polgárokat, és nem szabad elérhetetlen küszöböket szabni. Ugyanakkor a szervezeteket, az egyesületeket és a pártokat is europizálni kell, és most inkább az a probléma szerintem, hogy sok helyütt renacionalizáció folyik, több helyen populista nacionalista pártok kerültek a hatalomba, akik inkább elzárkóznának Európától, a világtól, és nem kevesen vannak ilyenek, és szerintem az ilyen falépítés helyett inkább le kéne, le kéne bontani a falakat, és hidakat kéne építeni, és ennek a kezdeményezésnek olyannak kell lennie, hogy nem, ne legyen köthető egy, egy nemzethez, nemzeti párthoz, nemzeti szervezethez, hanem tényleg Európa közepéből, európai célokért, közös európai fellépéssel valósuljon meg. Tehát ne is ne ö, értékeljük túl, de ne is értékeljük alul ennek a kezdeményezésnek a jelentést. Mindig vannak persze kételjek, én is ismerek ilyeneket, Hefner úr is elmondott egy párat, és mások is, Nyilván itt nem népszavazásról van szó, itt csak népi kezdeményezésről van szó, és az biztos, hogy még hogyha csak ez kezdeményezés is, attól még nagyon komolyan kell vennie ezt a bizottságnak és valamennyi európai szervezetnek. A Bundestag van egyébként nagy részt konszenzus uralkodik a téma tekintetében, és ezért ez reménykedéssel tölt el engem a dolog. Szerintem csökkenteni kéne az eredeti javaslat, bizottsági javaslat helyett a kötelezően résztvevő tagállamok számát. Szerintem elég a tagállamok negyede is, amelybe az aláírók tartoznak, hogy már a kezdeményezés elindulhasson. Ha levisszük a kórumot, akkor persze nyilván felmerül a gyakorlatban a felelősség kérdése is, hogy, hogy amikor a polgárok kezébe petíciós vagy egyéb kezdeményezés lehetőséget adunk, akkor egyáltalán hányan élnek ezzel, és milyen módon. Ezért a befogadhatósági kritériumokat előre kell közölni, és előre kell megvizsgálni az legelején a folyamatnak, a, annak befogadhatóságát, mert abszurd dolog lenne százezer polgárral aláíratni valamit, és aztán mondani, hogy ez be sem fogadható, mert nem tartozik mondjuk az Európai Unió vagy a bizottság hatáskörébe a téma. Ez csak több bosszúságot és csalódást okozna, mint amennyi jelenleg is van, ezt el kell kerülnünk. Tehát egyből a kezdeményezés elején meg kell vizsgálni annak befogadhatóságát, és azt javasolnám a tanácsnak is, a parlamentnek is, hogy erre azonban ne hozzon feltétlenül létre újabb szervezetet vagy bizottságot. Tudom, hogy ugye szakemberek, vének, adhok bizottságának a gondolata felmerült. Miért ne lehetne ez mondjuk az önök parlament Szentjének a petíciós bizottsága, amely a bizottságot bevonva eldönti a dolog befogadhatóságát. Vagy felül lehet ez egy másik szervezet is, én nem akarok ebbe belavatkozni. Szerintem az direkt jót tesz a dolognak, hogyha a parlament mellé áll egy ilyen kezdeményezésnek, vagy legalábbis a parlament vizsgálja meg, hogy a bizottság felé ez közvetítető-e és a kritériumokatnak megfelel-e, amelyek vele szemben megfogalmazódnak. És azzal is egyetértek, hogy legyen fellebezési jog, magyarul, hogyha a bizottság valamilyen döntést hoz a kezdeményezés alapján, azt a polgárok, akik a kezdeményezést elindították, megtámadhassák, ha nem elégedettek vele és konstruktív ötletek azok, amelyek elhangzottak, hogy legyen gyakorlatias az egész, és az egész munkát a gyakorlatiasság elve vezesse. Az előzetes jelentésben ez megvan ez a szándék, mert tényleg csak így lesz a dolog polgárközeli és működőképes. Manapság minden eljárás elképzelhetetlen online lehetőségadás nélkül. Tehát biztos, hogy az online gyűjtés technikáját is végig kell gondolni. Egyre kevesebb polgárt riaszt el ez a dolog. Egyébként a Bundestagnak is van egy petíciós eljárása nálunk, amit online lehet kezdeményezni. És sok esetben nem is kell megadni a személyi igazolvány számot. Elég, ha a polgár megadja a nevét és címét, legalábbis a Bundestagban ez elég, ahhoz, hogy valaki petíciót nyújtson be. És miért kéne magasabbra tenni egy sokkal bonyolultabb népi kezdeményezésnél, mint az európai, a küszöböt. Üdvözlöm azt is, hogy az előadó, előadók párbeszédet javasolnak a kezdeményezőkkel. Még a befogadhatóság ellenőrzése előtt. Ha egyes polgárok, szervezetek, sokan határokon átnyúló módon publicitást szereznek egy gondolatnak, utcára mennek, aláírás gyűjtenek, akkor megérdemlik, és joguk kell, hogy legyen, legalább arra, hogy párbeszédbe lépjenek a bizottsággal és ide tartozik az időkeret kérdése is. Én itt, itt is pragmatikusan járnék el. 12 hónap szerintem túl rövid. A 18 hónap egy EU-szerte támogatandó kezdeményezéshez minimum szükséges, és a 18 hónap el, letelte előtt, ha sikerül összegyűjteni az 1 millió aláírást, akkor persze nyilván azt le lehet zárni. De tehát lehet hamarabb is összegyűjteni az egy milliót, de adjuk meg a lehetőséget a kezdeményezőknek, hogy legalább másfél évig dolgozhassanak ezen. És ebben a kontextusban mind a tanácsot, mind a parlamentet felszeretném kérni arra, hogy a jelenlegi eljárást minél hamarabb hozza tető alá. Mutassa meg az Európai Unió, hogy fontos számára a polgár, nem fél a polgártól és ettől a kezdeményezéstől, sőt, örülünk neki, a jövőben is komolyan fogjuk és akarjuk venni, és biztassuk a polgárokat, és én meg biztatnám önöket, hogy minél gyorsabb eljárásban hát, hozzák tető alá ezt az ügyet. Grazie. Allora, complet... Köszönöm szépen. Most pedig, hogy ezt az első kört, az első szekciót lezárjuk az ülésünkben, a jelentéstevők után, illetve Rót úr beszéde után, aki összefoglalta a nemzeti parlamentek álláspontját egy módon, most az európai intézményeknek adjuk meg a szót, először az Európai Unió tanácsának a hivatalától Olivier úr kap szót. Olivier Sestel úr. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Először el kell mondanom, ahogy mások is, hogy ez egy óriási eredmény a Lisszaboni szerződés nyomán, amely megerősíti az Európai Unió működésének a demokratikus karakterét. Mégpedig különböző formákban teszi ezt a Lisszaboni szerződés, megerősíti az Európai Parlament szerepét, az európai döntéshozatalban jobban kikéri a nemzeti parlamentek véleményét is, és a képviseleti demokrácia más területeit is megerősíti ahogy azt a belga parlament elnökének leveléből hallhattuk, az állampolgárokat az integrációba bevonja, a képviseleti demokráciát kielé, kiegészíti a részvételi demokrácia egyes elemeivel. Ez volt természetesen a Lisszaboni szerződés egyik célja is, az, hogy a kezdeményezés jogát megadjuk az állampolgároknak, hogy felkéri az Európai Bizottságot egy jogalkotási tervezet benyújtására. Így láthatóbbá teszi az Európai Uniót, és konkrétabbá az európai állampolgárok számára a Lisszaboni szerződés. A határokon átnyúló együttműködést, illetve az európai közvélemény kialakulását próbálja ez elősegíteni. Mi épp ezt szeretnénk, szeretnénk táplálni azt a vitát, amit az Európai Parlament és a Bizottság megkezdett. Az önök tapasztalat, önök meg tudják most hallgatni a különböző tagállamok tapasztalatait és elképzeléseit ezekről. Mindazonáltal nagyon fontos, hogy találjunk egy egyensúlyt, ezt eléggé nehéz. A szabályok és az eljárások nem szabad, hogy elrettentsék az állampolgárokat, hiszen továbbra is közel akarunk hozzájuk maradni, és könnyű hozzáférést akarunk biztosítani nekik ehhez az eszközhöz. Ugyanakkor meg akarjuk őrizni ennek az eszköznek a hitelességét és a hatékonyságát is. Európai szinten július 20 14-én egy rendelettervezet született, amely ezt a kezdeményezést szeretné jogszabályban leírni. Néhány technikai elemre hívnám fel az orientációs dokumentummal kapcsolatban a figyelmet. Az Európai Tanács azt szeretné, hogyha a, minim, a tagállamokból minimális száma, amelyekből a tagállam, a kezdeményezők kell, hogy jöjjenek, azt egy harmadban szeretnénk meghatározni. Ugyanakkor Szeretnénk, hogyha az is lenne, hogy tagállamonként legyen egy minimális számú aláíró, ezt majd egy matematikai képlettel fogjuk megállapítani, hogy ez országonként mennyi legyen. Volt szó arról, hogy 100 ezer vagy 300 ezer legyen a minimum aláírás országonként ahhoz, hogy befogadható legyen a kezdeményezés. Az Európai Tanács azt szeretné, hogy ezek a kezdeményezések természetesen ne menjenek ellenébe a szerződéseknek, a szerződések hatájába ne avatkozzanak be, ne legyenek egyéb módon sem jogszerűtlenek. De természetesen ezért ösztönözni szeretnénk az Európai Bizottságot arra, hogy olyan, valami olyan elektronikus megoldást, az a szoftvert találjon ki, amelyből kiderülne, amelyben a kezdeményezők be tudnák nyújtani a javaslatukat, és az adatvédelem szempontjainak figyelemben vételével meg lehet állapítható volna az, hogy az ő javaslatuk vajon majd befogadható lesz-e és megfelele a követelményeknek. Aztán a támogatási nyilatkozatokat a nemzeti hatóságoknak kellene ellenőrizni, ő neki kellene az aláírásokat is ellenőrizni. És reméljük, hogy ennek a kötelezettségüknek majd eleget tudnak tenni. Az Európai Bizottság és a Tanács most abban a helyzetben van, hogy konszolidálja, kicsit egységes szerkezetbe foglalja a parlament, illetve a három intézmény véleményét ezzel az ügyel kapcsolatban. Remélhetőleg az év végéig sikerül majd a szabályokat és a technikai részleteket ö, véglegesítenünk. Tudjuk, hogy sürget minket az idő, de miért is sürget? Azért, mert december 1-én lesz az egyéves születésnapja a Lisszaboni szerződés hatályba lépésének, és a három intézmény mindig azon gondolkozik, hogy milyen szabályokat tud majd bevezetni, amivel jobb, erősebb eszközöket adunk az állampolgárok kezébe, hogy hallassák a hangjukat. És ez egy nagyon jó módszer lenne erre. Az Európai Parlament, illetve a bizottság is bizonyára ugyanezt a célt támogatni tudja. Konstruktívan együtt tudtunk működni már is gyakran öm, különböző területeken, és azt hiszem, hogy ezen a területen is öm, fontos lenne az együttműködés, hogy ezt a kezdeményezést, a polgári kezdeményezést véglegesíteni tudjuk eddig az időpontig. Ez az egyik legnyilvánvalóban demokratikus célkitűzés, amelyet a Lisszaboni szerződés után megfogalmaztunk. Elnök, köszönöm szépen a soros elnökség képviselőjének az elhangzottakat, és ha, hadd köszönjem meg a folyamatos, barátságos, intelligens együttműködésüket és részvételüket a parlamentünk munkájában mindig rendelkezésünkre álltak, amikor szükségünk volt önökre. Ugyanez vonatkozik Sepcsovics úrra is az Európai Bizottság képviseletében. Most pedig, miután meghallgattuk a tanács képviselőjét, őt is meghallgatjuk. Uh, Sefcsovics úr, öné a szó. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök úr, miniszter úr, tisztelt képviselők. Tisztelt nemzeti parlamenti képviselők, nagyon örülök annak, hogy lehetőségünk van arra, hogy együtt vitassuk meg az európai eh, parlamenti képviselőkkel és a nemzeti parlamenti képviselőkkel ezt a fontos kérdést, az európai választási eljárást, illetve az európai polgári kezdeményezést. Hiszen teljesen világos, hogy a Lisszaboni szerződésnek eh, a az elfogadásával az európai parlamentek, a nemzeti parlamentek és a polgárok lesznek a legfontosabb fellépők. A Lisszaboni szerződés végrehajtásával ez a gyakorlatba is átültetődik. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, főleg azoknak a nemzeti parlamenteknek, amelyek hozzájárultak az európai polgári kezdeményezés előkészítésének, előkészítéséhez. Csehországból, Portugáliából, Írországból nagyon fontos javaslatokat kaptunk a zöld könyvhöz, és ezeket, el, ezeket felhasználtuk. Olaszországból, Portugáliából, Csehországból, Ciprusból használtuk fel a megjegyzéseket, és ez vezetett bennünket a jövőbeni vitáink megtervezéséhez a parlamenttel és a tanácssal. El kell mondanom azt is, hogy lekötelezettjei vagyunk a tanácsnak, mert kiváló volt az együttműködés velük, és nagyon jó az együttműködés a belga elnökséggel, ugyanúgy, mint ahogy volt a spanyolokkal. Az Európai Bizottság benyújtása, bizottság javaslatának benyújtása után néhány hónapon belül már az általános megközelítés el is készült. Várjuk az Európai Parlament konszolidált végső jelentését, hamarosan ezt megkaphatjuk, hiszen ez lehetővé teszi azt, hogy tovább vigyük a javaslatot, és három oldalú egyeztetésben véglegesítsük. El kell mondanom azt is, hogy a legtöbb részletet kiválóan bemutatta Sásztel úr, és természetesen Rót úr, Bundestagbeli képviselőnek a javaslatát nagy figyelemmel hallgattam a Bundestag, és az európai parlamentbeli kollégák javaslatai között nagyon sok a hasonlóság. Hadd mondjam el, hogy hogyan jutottunk mi ezekre a javaslatokra, hogyan merültek ezek fel, amelyeket felvetettek a előttem szólók is. Tehát a tagállamok egyharmadát, tehát azt várjuk, hogy a tagállamok egyharmadából jöjjenek a polgárok, akik részt lesznek ebben. Hát ebben az a logika, hogy ez egy olyan egység, innen várjuk, a, tehát legalább egyharmadból várjuk az aláírásokat, mert ezzel tudjuk-e az megerősített együttműködést megvalósítani, amit a Lisszaboni szerződés előír. Aztán látjuk azt is, hogy azt szeretnénk, hogyha az európai polgári kezdeményezés valóban európai lenne, európai jellemzője, jellege lenne nem regionális vagy helyi kezdeményezésekre várunk, ezért várjuk azt, hogy legalább a tagállamok egyharmadából jöjjenek az aláírások. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy az tagállamok egyharmadából érkező kezdeményezések kérik azt az Európai Bizottságtól, hogy nyújtson be jogszabály javaslatot, amely aztán 27 tagállamra lesz érvényes, hogyha ez jogszabályhoz vezet, ezért várjuk azt, hogy minél több tagállamból jöjjön az aláírás. Aztán felmerült ez a formula, amely alapján kiszámoljuk, hogy hány tagállamból hány, tagá- hány aláírás érkezzen, Ugye a Bundestagot is vakagattuk ezzel kapcsolatban, eh, hogyha 0,2%-ban határozzuk meg, eh, határozzuk meg azt, hogy a népesség hány százaléka ide alá ezt, ez túl magas lett volna Németországban például. Új rendszert választottunk, Figyelembe vettük a tagáll, az Európai Parlament képviselőinek a véleményét is, és most már sokkal jobb javaslatra jutottunk. Nem zárjuk ki a nagy tagállamokat, de egyszerűbbé tesszük a nagy tagállamoknak is a részvételt ebben a demokratikus eszközben. Egy másik dolog, amit nem említettünk még, de én nagyon fontosnak tartom, és fontos a fiatalok számára, az a következő. Úgy döntöttünk, hogy ugye ez lesz az első demokratikus eszköz Európában, ami lehetővé teszi az aláírások online gyűjtését. Ez, a, ez visszatükrözi azt, hogy milyen időkben élünk. Ez egy nagyon új, modern megközelítés, nagyon sok pozitívuma van, gyorsabb, egyszerűbb gyűjtés, a polgárok mobilizációja. Persze, persze, kockázatai is vannak, az adatok, az adatok védelme, illetve az aláírások ellenőrzése. De szerettük volna a polgárokat jobban mobilizálni, és ehhez kihasználni az új kommunikációs eszközöket. Az Európai Bizottság meghallgatta a tanács javaslatát, eh, illetve az Európai Parlament javaslatát a szoftverre vonatkozóan. Jó javaslat volt ez, meg kell nézni, hogy hogyan tudunk nyílt forráskódú szoftvert használni, amelyet aláírhat, le tölthetnek a szervezők, hogy ne legyen túl bonyolult a rendszer. Ne kelljen mindenképpen tanúsítani ezt a szoftvert mindent megteszünk az Európai Bizottságban annak érdekében, hogy ez a nyílt forráskódú szoftver elérhető legyen a szervezők számára. Aztán az befogadhatóság. Miért nyújtottuk be ezt a javaslatot? Egyrészt szerettünk volna ugye erősít, ösztönözni a polgárokat arra, hogy vegyenek részt az Európai Unió életének, demokratikus életében. Másik oldalon azonban vannak tapasztalataink arra is, hogy hogy visszaélnek az ilyen rendszerekkel, negatív kezdeményezések, emberi jogok, illetve az e- európai e, szerződés ellen lépnek fel, e, amelyek minden, és vagy olyan javaslatokkal élnek, amelyek minden komolyságot nélkülöznek. Ezért szeretnénk, hogyha tényleg arra használnák ezt az eszközt, amire mi kitaláltuk, és ne, ne az egyének promóciójára akik azt akarnák esetleg, hogy egy bizonyos témáról mi vitázzunk, anélkül, hogy őnekik bármilyen támogatásuk lenne ebben. A Sásztelú miniszter úrral és a parlamenttel egyeztettünk három oldalon, és most már úgy tűnik, hogy valami jobb megoldást fogunk találni, és ezt meg fogjuk vizsgálni mi is. Egyszerűen azt nem szeretnénk, hogyha olyan rendszert hoznak létre, amely az egész az egész bizottságnak a működését tenné nehézkessé. Nagyon nehéz lenne ez. Szeretnénk a nyilvántartási, tehát a polgári kezdeményezés nyilvántartási folyamatát megváltoztatni. Ez egy administratív határozat lenne, E, amit egy negatív determinációval határozunk meg, tehát ami az emberi jogok, e, a, e, az emberi jogok, az alapértékek, az Európai Bizottság hatáskörén túlmutató kérdések, vagy az emberi jogok ellen lépnek fel, ezeket nem fogadnánk be. A folyamat az fair és igazságos, és ezt is, ez ellen is fellebezéssel lehet érni az Európai Bíróságnál. Mindig lesz tehát erre lehetőség, hogy ezt a döntést módosítsuk, de biztosítatom önöket arról, hogy amit az Európai Bizottság tenni tud, az a helpdesk szolgáltatás, hogyha a szervezők el, eljönnek a bizottsághoz, hogy megnézzék, hogy hogyan tudnak ilyen polgári kezdeményezést indítani, ebben a bizottság segíteni fog, el fogja mondani, hogy hogyan lehet ilyet kezdeményezni, és és megvizsgálja azt, hogy ez az Európai Bizottság hatáskörébe tartozik-e a polgári kezdeményezés tárgya. Végül pedig, ami, hogy mit történik az egy millió aláírással, amelyet a tagállamok gyűjtenek és verifikálnak, az Európai Bizottság négy hónapon belül egy hivatalos nyilatkozatot nyújt, készít minden polgári kezdeményezésről. Abban szerepel, hogy mik a szándékaink, mi az érvelés a döntésünk mögött, és hogyan járunk el. Az Európai Parlamenttel és a tanácssal eh, szeretnénk együttműködni, és szeretnénk eh, javítani a politikai vitának a minőségét az Európai Unióban. Tehát egy eh, közmeghallgatás gondolatát vetettük föl, ez el, meg kell, el kell dönteni, hogy ezt az Európai Parlament szervezze meg, vagy a tanács, vagy az Európai Bizottság, de fontos az, hogy találkozzunk a szervezőkkel, akik bemutatják az érvelésüket, akik elmondják, hogy milyen érzés egy ilyen politikai vitát kezdeményezni és aktivizálódni európai témákban. Legutolsó megjegyzésem, azt remélem, hogy ez a kezdeményezés és ezért nagyra értékelem a nemzeti parlamentek részvételét, mert azt remélem, hogy ez a kezdeményezés lehetővé teszi azt, hogy az európai vitát szélesebb körben folytassuk, európai fővárosokba is elvihetsük az európai témákat, több európai téma merüljön föl, és azt remélem, hogy ha mikor sor kerül a következő európai parlamenti választásokra, akkor ez már ne csak a nemzeti szinten, nemzeti rendek alapján folytassák, hanem az európai témák szerint. Ezt nagyon fontosnak tartom, mind a polgárok, mind az Európai Unió intézményei szempontjából. Köszönöm. Köszönöm szépen a bizottság alelnökének. Most fog következni a mai délutáni vitának a második része, és társ elnökömnek adom meg a szót. Megkaptuk a felszólalós felszólalók listáját. Krumova asszonynak szeretném először megadni a szót, aki Bulgária nemzetgyűléséből érkezett. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság a illetve a nemzeti parlamentek európai bizottságai üdvözlik az európai polgári kezdeményezést, hiszen ez a demokrácia erősítésének a módja, és a demokrácia deficit csökkentésének, megszüntetésének a módja. Hiszünk abban, hogy ilyen módon az európai polgárok jobban tudnak azonosulni az Európai Unióval. Ami a tagállamokat érintő pénzügyi terheket illeti, ezeket minimálisnak, minimálisan kell tartani, e, persze minden polgár jogának tiszteletben tartása mellett. Az Európai Uniós polgárok nyilván szívesen részt vesznek a polgári kezdeményezésben, hogyha valami konkrét dologról van szó, ami érinti az életüket. Nagyon fontos az is, hogy az egy, úgy döntöttünk, hogy a tagállamok egyharmadából jöjjön az aláírás. Ez helyes, ez jó megközelítés, és ez mindenképpen jó megközelítés. Az állásfoglalásunkban elmondtuk azt is, hogy pozitívan reagálunk az online nyilvántartásra. Ebben az online nyilvántartásban minden polgári kezdeményezést rögzíteni kellene, mégpedig minden európai nyelven. Arra is szeretnék utalni, hogy a parlament közi találkozónak az eredményei amely eredményeit, végkövetkeztetéseit fel kell használni az eljárás javításához, és remélem, hogy sikerülhet ezeknek köszönhetően minél hamarabb elfogadni ezt a, ezt a rendeletet. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Most az Egyesült Királyságból Lord Barnes kap szót. Köszönöm. Elnök asszony. Elnézést kérek a kollégáktól, hogy el kell mennem fél hétkor, és röviden beszámolnék arról, hogy mi megnéztük az eredeti zöld könyvet, és arra a következtetésre jutottunk, hogy az eljárásnak olyan nyitottnak és hozzáférhetőnek kell lennie, amennyire csak lehetséges. Az internettel feltétlenül és nagy mértékben élni kell. Legyen fair az, az országok között, a bürokrácia legyen minimális, különösen a befogadhatóság, illetve az autenticitás ellenőrzés kérdését. Nyilvánvalóan persze valamilyen ellenőrzés kell, hogy érdekcsoportok ne kezdeményezhessenek polgári kezdeményezést, és ami a dolog célját illeti, a jelenlegi eljárás célját, én belátom, hogy rövid az idő, a mi parlamentünk bizottsága éppen ezért gyakorlatilag szó szerint támogatja azt, amit a Bundestag képviselőit elmondott. Egy ilyen kezdeményezésnek nincs értelme, hogyha bonyolult, nehézkes eh, és bürokratikus. Nem kell ehhez külön szervezetet létrehozni, nem, nem kell komplikált eljárásokat, ellenőrzéseket bevezetni, hogyha ez megtörténik, akkor ez egyrészt sokba fog kerülni ez az eljárás, másrészt erjeszti a polgárokat, inkább olyan, meg újabb problémákat csinálunk magunknak az adatvédelemmel. A bizottság amilyen gyorsan csak lehet reagáljon a befogadhatóság tekintetében, és egy dolgot mindenképpen az önök lelkére kötnék, az önöktől megkapott munkaanyag alapján. Ebben a 25 per 4-es pontban hivatkozás történik az ötödik oldalon, legalábbis az angolban ötödik oldalon, a bizottságra, és arra, hogyha a bizottság nem nyújtana be javaslatot, akkor mi történjék. Akkor fellebezni lehessen az Európai Bíróságon. Értem én, hogy esetleg miért akarják itt a bíróságot bevonni, de csak akkor kerül erre sor, hogyha rosszul csinálták az eljárást, valahol rossz döntés történt a bejegyzéskor, a befogadáskor. Ha ezeket jól csináljuk, akkor a bizottságnak szerintem viszont kötelesség lenne reagálni erre, és nem szabad a bizottságot másfelől pedig a bíróság hatája alá rendelni. Ez egy túlzottan jogi gondolkodás, unalmas, legyen ez egy izgalmas, egyszerű eljárás a bonyolult jogi, bürokratikus ö, keretek helyett. Tehát, ha a bíróságot be kell vonni, már rég rossz az egész, és akkor majd jogászok fognak dönteni a dologról, akkor ez már nem az igazi. Tehát a jó eljárással kell elkerülni azt, hogy a bíróságra szükség legyen ha van bőven politikai töltet egy javaslat mögött, akkor annak át kell menni, és az Európai Parlamentnek, a nemzeti parlamenteknek majd lehetősége lesz ezt az ügyet felkarolni, és bátran képviseletik ugyanezt a bizottsággal szemben. Köszönjük szépen! Ez az utolsó felszólalás nagyon izgalmas volt. A bizottság kezdeményezési jogával való élés során szerintem meg kell, hogy tartsa saját döntési jogkörét, még akkor is, hogyha népi kezdeményezés jut el hozzá. Mert ezzel a kezdeményezési jogkörét korlátoznánk. Tehát szerintem az Európai Bizottságnak legyen szabad nemet mondani, illetve hát mit ér egy népi kezdeményezés, ha abból csak politikai továbblépés lesz, és nem lesz jogalkotási továbblépés. Most megadom a szót Grüni asszonynak a petíciós bizottságból. Oui, moi je, je voulais votre attention sur euh, Köszönöm szépen. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy mennyire nagyszerű eszköz ez az állampolgárok kezében így bizonyos európai döntésekre befolyást gyakorolhatnak. De ugyanakkor a befogadhatóság bonyolultsága miatt csalódottságot is okozhat. A petíciós bizottságban összegyűjtött tapasztalataim alapján azt hiszem el kell mondanom, hogy nagyon fontos, hogy a a kapcsolatos eljárás az nagyon nyomon követhető legyen. És az is fontos, hogy legyen idő arra, hogy amikor az Európai Bizottsághoz beérkezik ez a kérvény vagy javaslat, akkor észszerű határidőn belül döntsenek arról, hogy befogadható-e vagy nem. És szerintem ne kelljen a befogadhatósághoz megvárni azt, hogy az 1 millió aláírás összegyűjjön, mondjuk legyen 5000 aláírás elég ahhoz, hogy már a befogadhatóságot vizsgáltathassák az Európai Bizottság. Nagyon sok petíciót kapunk, és nagyon sok petíciónak a benyújtójának negatív választ adunk, és szerintem minél több idő telik el a petíció benyújtásától a negatív válaszig, annál csalódottabbak az állampolgárok. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy a reményeiket ne törjük le, és ha letörjük, akkor azt a lehető legrövidebb határon belül tegyük meg. Aztán az, hogy a befogadhatóságról a petíciós bizottság dönt, az is egy lehetséges megoldás, hiszen a szakbizottságunk már hasonló feladatokat amúgy is ellát. Köszönöm szépen. Köszönöm Grüni asszonynak. Most pedig Groszki képviselő fogja meg Lengyelországból a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is nagyon örülök annak, hogy az európai intézmények, az Európai Bizottság, a Parlament és a Tanács elkezdték a munkát az európai polgári kezdeményezésről. A Lisszaboni szerződés ratifikációs folyamata során Lengyelországban ez a téma ismét és ismét felmerült, és az egyik legnagyobb új értéknek tekintették ezt az emberek az európai dimenzióban. Szeretnék hozzájárulni ahhoz, am, vagy hozzászólni ahhoz, amiről az elmúlt időben is ejtettünk pár szót, mégpedig ahhoz, hogy hogyan tudjuk az európai állampolgárok nagyobb bizalmát elnyerni. Az Európai Bizottsággal már folytatunk erről konzultációt, és támogattuk a legtöbb feltételt, amelyet teljesíteni kell ahhoz, hogy egy ilyen népi kezdeményezés elindulhasson. Igen, Támogatjuk a legtöbb feltételt, az időbeosztása, a menetrenddel, az emberek életkorával kapcsolatban, akik az aláírásukkal támogathatják a kezdeményezést. Azonban megemlítettük azt is, hogy persze ez a későbbiekben megváltozhat, ahogy a konzultációban előre haladunk. különösen a fiatal, a 18 évnél fiatalabb állampolgárok tekintetében lehet, hogy változtatásra lesz szükség. A lengyel jogrendszerben van egy hasonló koncepció, mint a népi kezdeményezés. Százezer állampolgár támogathat egy jogszabálytervezetet, vagy kérheti azt, hogy a törvényalkotó gondolja végig, hogy egy új jogszabályt egy bizonyos ügyben létrehozzanak. Ezután a parlamenthez érkezik be a kezdeményezésük. Még nagyon sok tapasztalatunk ezzel nincsen. Nálunk is még újdonság, nagyon kevésről, nagyon kevés jutott még el a, abba a stádiumba, hogy a parlament elé kerüljön. azt reméljük, hogy a jövőben több ilyen kezdeményezés is lesz Lengyelországban, mert úgy gondoljuk, hogy ez európai és lengyel szinten is nagyon jó, és közelebb hozza az intézményeket az emberekhez. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Igen, nagyszerű, hogy Lengyelországban is létezik egy hasonló kezdeményezés, amelyet százezer állampolgár kezdeményezhet. Most Debianki úr Portugáliából következik. Dobrigado, Presidente. Senhora Presidente. A eh, questão da iniciativa cidadã europeia. Nos, az európai polgári kezdeményezés kérdését nagy érdeklődés követte Portugáliában, és hosszú vitákat folytattunk ezzel kapcsolatban, és lehetőségünk nyílt arra is, hogy az Szefcsovics alelnök úrral is vitázzunk, aki bemutatta nekünk az álláspontját egy szemináriumon, amelyet Portugáliában szerveztünk. Ez a, ezt a javaslatot ezután az Alkotmányos Bizottság tárgyalta, illetve az Európai Ügyek Bizottsága a parlamentben természetesen különböző álláspontok merültek fel, ez teljesen világos egy olyan parlamentben, ahol hat párt képviselteti magát. <clears throat> Mindemellett megállapíthattuk, hogy teljes konszenzus alakult ki a legfontosabb aspektusokkal kapcsolatban a portugál parlament a, az Alkotmányos Bizottsága, illetve az Európai Bizottság és tehát a mi Európai Szakbizottságunk egyértelműen a parlament által bemutatott javaslat mellett, és tanács által bemutatott javaslat mellett szállt síkra. Minden mellett fontosnak tartom megállapítani azt, hogy a vita során számos szempont merült fel, és emellett tudomásul vettük azt is, hogy vannak bizonyos feltételek, amelyek a befogadhatóságot illetik. Lamassur úr is beszélt erről, beszéltünk 100 ezer aláírásról, 300 ezer aláírásról, és hát vannak kockázatok ezzel kapcsolatban, amelyek azzal függnek össze, hogy ha már nagyon sok aláírást összegyűjtöttek a polgárok, és nem tekinti az Európai Bizottság elfogad, befogadhatónak az európai kezdeményezést, akkor az bizony negatív érzelmeket válthat ki. A különböző bemutatott pontokkal kapcsolatban Sefcsovics úr beszélt a fellebezés lehetőségéről, és azt gondolom, hogy figyelembe kell venni bizonyos fenntartásokat, amelyek meg, megfogalmazódtak. Különös tekintettel a befogadhatóság kritériumokkal kapcsolatban. Úgy tűnik, zárásképpen még elmondanám, hogy úgy tűnik, hogy ez a polgár, nagyon fontos az, hogy ez a polgári kezdeményezés még akkor is, hogyha a reprezentáció nagyon fontos, eh, de nagyon fontos az, hogy az európai azonosság tudat erősítésében játszon szerepet. És eh, ez a kezdeményezés nem, ezt, ezt nem szabad veszélyeztetni azzal, hogy bürokrá, túlságosan elburjánzó bürokrácia veszi ezt körül, az eljárást megnehezíteni, bürokratikus intézkedésekkel, és emellett eh, ez nem lehet eh, kritika tárgya sem, eh, főleg az érzékeny kérdésekkel kapcsolatban, hogy tehát ez a kezdeményezés elfogadható-e vagy nem, befogadható-e vagy nem. Az Európai Parlament részéről Pronsz a szó. Tessék. Uh, thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. A polgári kezdeményezés, az Európai Bizottság kíséri ezt a folyamatot a kezdetektől a végéig, meg kell állapodni az nyilvántartásba, de egy európai élveknek, elveknek meg kell, hogy ez feleljen, ez az európai szabadság. Addig mindent lehet mondani, amíg ez megfelel az európai elveknek. Aztán a 300 ezres aláírás számot is megemlítették, aztán majd 1 millió, 1 milliót a végéig, mert különben az Európai Bizottság nem, nem készít javaslatot. Na most az én véleményem szerint az, hogy egy rendes, egy átlag polgár egy nagy kereskedelmi szervezet vagy politikai párt támogatása nélkül 300 vagy 1 millió javaslatot, ö, aláírás gyűjtsön, gyűjtsön össze 9 országból 12 hónap alatt, ez tiszta fantázia, mégpedig szinikus, szinikus fantázia. Úgyhogy ez nem lehet sikeres, vagy csak azok lesznek sikeresek, amelyekről, vagy amelyekkel kapcsolatban a bizottság vagy a politikai pártok azt akarják, hogy sikeres legyen. Úgyhogy, eh, és ez ugyanolyan, mint amikor a bizottság azt a tanácsot eh, hallgatja meg, amelyet meg akar hallgatni. A demokráciát, a közvetlen demokráciát is említették ma, még azon eh, nem igazán valószínű esetben, hogyha komolyan gondolták ezt, a javaslatot, még akkor is akkor is felmerül, hogy most ennek meg kell felelnie a szovjet, illetve elnézést európai elveknek. E, úgy tűnik, hogy ez semmi más, mint demokratikus centralizmus. Köszönöm. Ja, dank u wel. Dan um, geef ik het uh, woord aan... Um... Köszönöm szépen. Nagy... Gaudi nagy úr. Gaudi Nagy úr, Magyar Köztársaság. Érdeklődéssel hallgatom a vitát, és elgondolkozom azon a aspektuson, amit a bizottság képviselője vetett föl, mégpedig azt, hogy valóban ugye, a demokratikus deficitet érdemes ö, meghaladni, feltörni. Számomra azonban jogászként és alkotmányjogászként a legfőbb kérdés az, hogy miért ilyen pótcselekvésekhez nyúl az Európai Unió és az Európai Bizottság és az Európai Parlament miért nem ad az európai parlamenti képviselőknek ö, javaslattételi jogot, konkrétan törvény, tehát rendelet és irányelv kezdeményezési jogot, hiszen az Európai Parlament képviselőit az európai emberek azért választják, azért küldik egy olyan testületbe, hogy az össz-európai szinten jelenítsék meg a tagállamok különleges, színes érdekeit, szempontjait, amelyeket úgy gondolják, hogy az Európai Unió intézményeiben meg kell tárgyalni, törvényekkel, rendeletekkel kell megpecsételni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy teljesen félreviszi ez az irány ezt a vitát. Nyilván fontos dolog, hogy az embereknek adjunk lehetőséget a közvetlen demokrácia eszközeivel élni, beleszólni a vitába, az európai ügyek intézésébe, de ez az eszközrendszer úgy gondolom, hogy nem az lényeg irányába viszi a dolgot. Ráadásul ott vannak azok a biztonsági klauzulák, amelyeket ugye finoman jelzett a bizottság képviselő, hogy nehogy nehézé tegyük a bizottság életét ezzel a koncepcióval. Ugye ott van a negyedik cikk, harmadik, negyedik pontja, hogy komolytalannak minősülő kezdeményezések, vagy az Európai Unió értékeivel ellentétes kezdeményezéseket vissza fogják utasítani. Ki fogja eldönteni, hogy az adott kezdeményezés éppenséggel az Európai Unió értékeivel egyező vagy nem egyező. Ezek megfoghatatlan gumiklauzulák, amelyekkel önkényesen lehet értelmezni, és lehet akár fölülírni az európai polgárok kezdeményezését. Én azt gondolom, hogy egy demokrácia létét azt hitelesíti, ha választott szervek képviselői, tehát az Európai Parlament képviselői ténylegesen most már eljutnak oda, hogy irányelv és rendelet javaslatokat terjesztettek elő, és ez nem marad meg a bizottság monopóliuma. Ez egy nagyon régi vita az Európai Unióban, és azt gondolom, hogy innét ered ez a kezdeményezés is, csak ez igazából ugyanazt teszi, mint az Európai Unió legtöbb döntése, hogy nem az okozatok, nem az okokat igye, igyekszik elhárítani, hanem az okozatokra próbál valamilyen jó vagy kevésbé jó választ adni. Én azt gondolom, hogy ez a fajta előzetes szűrési rendszer, amit a javaslat előirányoz, kifejezetten egy nehézkes, bürokratikus akadályt fog képezni a jó szándékú kezdeményezésekkel szemben, és én azt gondolom, hogy a demokratikus jellegét az uniónak az erősíteni, ha akár az Európai Unióval szemben kritikus kezdeményezések is egyáltalán európai asztalra kerülhetnének hiszen ha belegondolunk, akkor tulajdonképpen ez nem jelent más, mint a demokrácia kiiktatását, a más vélemények kiiktatását. És ez a logika mellett végiggondoljuk, akkor oda jutunk, hogy ugye én egy olyan országból jövök képviselőként, ahol egy diktatúra uralkodott ahol 40 évig egy párt, egy központ mondta meg, hogy milyen értékek a jók, és milyen értékek a nem jók. Én azt gondolom, hogy nagyon aggasztó irány ez. Én nagyon kérem önöket, hogy amellett, hogy végül is fontos a közvetlen demokrácia intézményének szélesítése, tehát jó alapvetően egy ilyen kezdeményezést beiktatni a rendszerbe, a Lisszaboni szerződés ezt el is rendelte, de emellett megkerülhetetlen az, hogy az Európai Parlament képviselői irányelv és rendelt alkotási javaslattételi jogkörrel is rendelkezzenek, mert egyébként ugye délőtt pont arról vitatkoztunk, hogy miért közönösek az emberek az európai parlamenti választásokon. Hát pontosan azért, mert az Európai Parlament igazából komoly érdemi jogköröket még most sem kapott, még a Lisszaboni szerződés ellenére sem, annak érdekében, hogy az emberek európai vágyait, azaz a nemzeti örökségek, a nemzeti hagyományok és a nemzeti önrendelkezés megőrzését szolgálhassa egy szuperállam építése helyett. Köszönöm. Ehm, Köszönöm szépen a görög parlament képviseletében. Kapja meg a szót a következő felszólaló. Köszönöm, elnök azt. A görög parlamentnek van egy európai ügyi bizottsága. Ebben a bizottságban érdemben is milyen foglalkoztunk ezzel a javaslattal, és arra jutottunk, hogy a javaslat kiegyensúlyozott a fő elemeit tekintve, és ami a feltételrendszert tekinti, illeti ebben a tekintetben is. A népi kezdeményezés feltételei tekintetében is tehát. Ugyanakkor van néhány megjegyzésünk a szöveggel kapcsolatban. A bizottsági szöveg legalábbis egy jogász képviselőtársam szerint bizonyos sajátosságokat mutat. Ugyanis egyfelől arra törekszik a szöveg, hogy objektív legyen, és talán egy kicsit túl objektív. A bizottsági szöveg egy olyan polgári kezdeményezést ír le, amelyet a bizottság szerint tulajdonképpen a bizottság vár el ahhoz, hogy egy bizonyos témát jogalkotási szintre vihessen. A gyakorlatban azonban a polgárok maguk döntik el, hogy mit kezdeményeznek, és, és ezáltal a bizottságnak nem lesz korlátlan mozgásszabadsága, hanem konkrétan követeléseket támasztanak majd a polgárok a bizottsággal szemben, amire a bizottságnak konkrétan kell reagálnia. És ha így látjuk a polgári kezdeményezést, akkor viszont az Európai Bizottság számára felmerül a kérdés, hogy milyen szerepe lehet egyáltalán a bizottságnak az egész eljárás ellenőrzése, befogadása, értékelése során. Így a jelenlegi rendszer szerint, a bizottsági szöveg szerint tulajdonképpen a bizottság valami teljesen mást is javasolhat, mint amit a polgárok akartak, és legfeljebb utólag kérhetnek a polgárok jogorvoslatot. De szerintem nem, ez, nem erre lenne szükség, nem arra, hogy valamit javasol a nép, és valami teljesen más csinál belőle a bizottság. A mi rendszerünkben az a szabály, hogy illetve hát sajnos az a gyakorlat, hogy a hatóságok igyekeznek félreértelmezni a népi kezdeményezés értelmét, vagy ugye a bizottság azt is, annak a jogát is fenntartja magának, hogy elutasítsa a népi kezdeményezést. De akkor a népi kontrollból semmi nem jön, valósul meg, hanem gyakorlatilag a bizottság kontrollálja a népet. Még egy megérzésem lenne. Mivel egyre gyorsabban elterjedőben vannak az elektronikus szociális hálózatok, rendszerek, már most késő ennek a létrehozása, tehát a bizottságnak már rég létre kellett volna hozni egy olyan weboldalt, amely lehetővé teszi a polgárok tájékoztatását, például erről az eljárásról is, és ugyanezen a weboldalon lehetne az aláírásokat gyűjteni és megteremteni annak biztonságos, a népi kezdeményezés biztonságos kezelését. Elnök. Köszönöm szépen. Most Klesz úr következik, az Európai Parlament képviselője. Köszönöm. És köszönöm, hogy is úr is megjelent a mai vitán. Itt a Lisszaboni szerződés következményeiről beszélünk, és őszintén szólva kételjeim vannak a kezdeményezéssel kapcsolatban. Az egész javaslat most civil szervezetek, szakszervezetek, szociális partnerek tárgyalás modelljeit követi, de a normál polgárok számára túl bonyolult, nehézkes, nem hiszem, hogy bárhova vezet. Például az a követelmény, hogy a tagállamok harmadá, legalább harmada képviselve legyen a kezdeményezők között, ez túl magas. Az egy negyed, az egy ötöde is elég lenne a tagállamoknak szerintem, ahhoz, hogy valamit kezdeményezni lehessen. És le kell vinni a küszöböt más tekintetben is. És túlzott bürokráciát ír elő a bizottsági javaslat az aláírások ellenőrzése kapcsán is, és az adatvédelem ürügy, <coughs> ürügyét. Ami pedig a befogadhatósági kritériumokat illeti, végképp elfogadhatatlan számomra, hogy európai értékek alapján történjen a kezdeményezések szűrése. Vagyis a bizottság a, számára kellemetlen dolgokat kapásból és egy eléggé exakt módon indokolhatatlan alapon elutasíthatja. Tehát például a török csatlakozás, most ez európai érdek vagy sem, európai érték vagy sem. Erről lehet éveken át vitatkozni, de ezt nem lehet definiálni. Tehát eleve egy csomó tabu témát jelölnek ki, azáltal, hogy úgynevezett európai értékeket vesznek be a kritériumok közé. És ez csírájában eltapossa a kezdeményezések egy nagy részét. Ha a parlamenti szöveget nézzük, most eddig a bizottsági javaslatról beszéltem, akkor abban is ott van egy ideológiai teszt. Benne maradt a szövegben az európai jelleg, mint feltétel, már a befogadásnál, és aztán még ott van ugye a bizottsági 300 ezer vagy 100 ezer aláírás követelménye. ami egyrészt óriási adminisztrációs terhet jelent. Másfelől nem tudjuk, hogy mik az alapvető értékek és akkor százezer aláírás kell ahhoz, hogy a bizottság először elkezdjen foglalkozni egyáltalán azzal, hogy ez szerinte európai értékeknek megfelelő kezdeményezés-e. Tehát ebből az a kérdés aludi, hogy, adódik, hogy a jelenlegi javaslat szerint a bizottságnak két hónapja lenne még ennek az elbírálására is. És, és akkor kiderül, de mondjuk két hónap után, miután százezer ember vagy háromszázezer ember aláírt, hogy ez nem tetszik a bizottságnak, és befogadhatatlannak tekintik. És akkor két hónap elteltével közlik a polgárokkal, hogy befogadhatatlan a javaslatuk. És ott 12 hónap is túl kevés az gyűjtésre. Elnök. Köszönöm szépen. Azt szeretném kérni Gurmai asszonytól, hogy helyettesítsen itt az elnöki székben, hiszen sajnos kénytelen vagyok elmenni más ö, kötelezettségeim miatt. Nagy érdeklődéssel hallgattam az eddigi vitát, és nagyon örülök, hogy Sefcsovics úr, a bizottság alelnöke eljött hozzánk. Martoni úr, asszony, lesz az, akit megkérnék arra, hogy majd a vita végén vonja le a következtetéseket. Rutten asszony, köszönöm szépen. Szájidis úr kapja meg a szót Ciprusról. Επίσης ότι αυτή η μεγάλη αλλαγή. Köszönöm szépen. Ez a nagy újítás, amely az EU, a Lisszaboni szerződéssel összefügg, erről beszélünk most. Ez tulajdonképpen nem más, mint egy nehéz mutatvány. Egyrészt megpróbáljuk a demokrácia deficitet megszüntetni, hogy az európai polgárnak az, az, legyen az érzése, hogy van lehetősége elmondani a véleményét az európai intézményekkel szemben is. De másik oldalon pedig fennáll a lehetőség, hogyha nem figyelünk oda az eljárás kidolgozásakor, akkor nevetségesé tesszük az egész kezdeményezést, és számos problémát, számos problémát okozunk az intézményes rendben. Nagyon sok dolog felmerült már, ellentmondások megfogalmazódtak, amelyek arra a tényre mutatnak rá, hogy van itt lehetőség hogy a polgárok még mielőtt megkezdenék az egész eljárást, már csalódjanak. Nálunk a parlamentben nagyon sokat vitáztunk erről a kérdésről, kérdésről és az álláspontunkat is meghatároztuk írásban, megfogalmaztuk, és önöknek elküldtük. Pozitívan állunk szemben ezzel a javaslattal. Van néhány részletes, konkrét javaslatunk, de egy dolgot szeretnénk kiemelni. Hogyha ez az alapvető újdonság megvalósul, akkor fel kell készülnünk arra, hogy tényleg ez a mutatvány jó kimenetelő legyen. Két megjegyzésem lenne ezzel kapcsolatban. Nem indokolható, vagy nem érthető az, hogy az Európai Bizottság ellenőriz egyben, és az ellenőrzött szervezet is ő, vagy intézmény is ő. E, tehát ezt kezdettől fogva el kell kerülni, ezt az összekapcsolódást. Másodszor pedig, és most megint kitérnék az befogadhatóság e, e, kérdésére, mert a többi kérdés inkább másodlagos jelentőségű. Hogyha tehát az Európai Bizottság javaslatát elfogadjuk. Hogy tehát meg kell vizsgálni a befogadhatóság kérdését, akkor, akkor ezt minél gyorsabban le kell zárni, még az eljárás elején lehetőleg, mert különben azt a benyomást keltjük az európai polgárban, hogy van itt egy filter, egy beépített filter, filter amely meg akarja akadályozni azt, hogy a polgár részt vehessen az eljárásban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Meri Szárazon következik, az észt parlamenttől tessék önni a szó. is ezisztója. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az észt parlament szintén megvitatta az európai polgári kezdeményezést idén februárban azelőtt pedig januárban az észt kormány is napirendjére tűzte ezt az ügyet. Igazságügyminiszterünk is kialakított egy véleményt erről. Én a zöldeket képviselem, de engem arra a vitára nem hívtak meg, Úgyhogy, ha megengedik, akkor azt mondanám, hogy az én politikai pártom nem ért egyet mindent, mindenben azzal, amit Észtországban ebben az ügyben elhatároztak. És azt is el kell mondanom, hogy azzal sem értek száz százalékig egyet, amit most Észtország hivatalos álláspontjaként el kell, hogy mondjak. Nagyon sok minden elhangzott már, de még pár dolgot szeretnék elmondani, ami nem hangzott el. Az észt parlament küldött egy levelet az Európai Bizottságnak, és azt mondtuk, hogy egyetértünk azzal, hogy bizonyos teljes, feltételeket teljesíteniük kell azoknak, akik benyújthatnak egy kezdeményezést, hiszen nagyon fontos, hogy ezeknek a személyeknek a hitelessége, illetve az ő partnerének a hitelessége valamilyen módon bizonyítható legyen. És emellett azt is bizony, valahogy be kell tudniuk magyarázni, vagy meg kell tudniuk mondani, hogy a pénz honnan származik, amiből finanszírozzák ennek a kezdeményezésnek a támogatását. Észtország úgy gondolja, hogy hat hónapnak elégnek kell lennie az aláírások összegyűjtéséhez, az én politikai pártom azonban ezt nem tartja reálisnak, és ezért nem támogatja. Parlamentünk alkotmányügyi szakbizottsága átadta az Európai Ügyek Szakbizottságának is ezt az ügyet, mind a kettő megvitatta, az utóbbi szakbizottság pedig azt mondta ki, hogy nem kéne ab ahhoz egyet, abbazzal egyet értenünk, hogy a tagállamok egyharmadából vagy egynegyedéből kell, hogy származzanak az aláírók. Szerintem a legtöbb tagállamból kell, hogy származzanak az aláírók. Hiszen úgy gondolom, hogy a Észtországban még folytatnunk kell a vitát ezzel az ügyel kapcsolatban. Elnök, köszönöm szépen a, megadom a szót a társelnöknek, hogy a kommentárral éljen. Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni az összes résztvevőnek a nagyon érdekes vitát. Nagyon hasznos volt abból a szempontból, hogy egy ilyen szokatlan eszközről eszmét tudtunk cserélni. Meghallgattuk a nemzeti parlamentek és az európai intézmények képviselőit is, és azt hiszem, hogy Éppen arról van szó, hogy az európai szerződések értelmében járunk el. A szerződés magában említi az egymillió aláírást, azt is, hogy jelentős számú tagállamnak kell részt venni egy ilyen kezdeményezésben. Tehát ezek a kiinduló pontok tulajdonképpen. Ezeknek az alapján kezdtük el a munkát. Hogyha ezen kívül extra küszöböket építünk be, akkor azoknak a jogosságát nagyon részletesen és alaposan meg kell vizsgálni. Az a tény, hogy a szerződésbe már eleve bekerültek küszöbök és határértékek, számomra azt hangsúlyozza, hogy ez egy elég sérülékeny eszköz. Egy olyan eszköz, ahol a képviseleti demokrácia öm, egyensúlyát próbálják megőrizni. Hogyha túlságosan széles körben használjuk, akkor nevetségessé válik. És ennek az eszköznek valami olyasminek kell lennie, amivel konkrét eredményeket lehet elérni. Nagyon sokat beszéltünk erről a parlamentben, a belga parlamentben, és azt hiszem, hogy még további vitákra van szükség. Még egy megjegyzést hallottam, amivel azt hiszem, hogy egyetértek, és ez a bürokráciára vonatkozik. Minden nemzeti fővárosban azt tapasztaltuk, és tisztában vagyunk azzal, hogy ez probléma. És egyetértek azzal, hogy optimálisan kell kihasználni a modern elektronika adta lehetőségeket. Ezt a biztos úr is mondta. A jövő Európáját akarjuk építeni, nem folyamatosan a hátunk mögé visszatekinteni a múltba. Tehát, ha ilyen lehetőségek vannak, használjuk ki őket. És a fiatalok részvételével kapcsolatban a Wallis asszony által elmondattakat nagy érdeklődéssel hallgattam. Igen, jogos megkérdezni azt, hogy miért kell, hogy legyen egyáltalán egy ilyen életkori határ. Ennek az előnyeit mélegelnünk kell, és ezt természetesen magammal fogom vinni ezt a gondolatot. Köszönöm. Azt hallottam, hogy van még egy kolléga, aki szót kért, mégpedig a lengyel parlament részéről. Megadom neki a szót. Hölgyeim és Uraim, tisztelt elnök asszonyok, Ami a jogalkotási jellegű polgári kezdeményezést illeti, lenne, lenne egy alapvető kérdésem. Egy millió embernek lehet több hatalma, mint a népválasztott képviselőinek? A parlamenti képviselőknek? Mert a jelenlegi szövegek szerint a parlamentnek ugye nagyon kevés jogköre van még mindig, a bizottsághoz képest különösen, ugye ami a jogalkotás kezdeményezését illeti, és a költségvetési hatáskörön kívül a parlament jogalkotási jogköre még mindig elhanyagolható, ha a bizottságéval összevetjük, mondja Kisón úr Lengyelországból. A polgári kezdeményezés révén történő jogalkotás az gyakorlatilag úgy engedi meg a bizottságnak a jogalkotás kezdeményezését, hogy a parlamentnek semmi szerep nem jut ebben. Ne essünk abba a csapdába, hogy ezt elkövetjük, mert akkor gyakorlatilag kizárólag az Európai Bizottság lesz a jogalkotó, illetve aztán esetleg a tanács, a parlament nélkül, és Ugyanakkor fordított értelemben meg az is igaz, hogy ugye a bizottság maga döntheti el, hogy a kezdeményezés európai érdekeket szolgál-e. Tehát túlzat hatalmat ad az az egész a bizottság kezébe, különösen a parlamenttel szemben, mert a parlament a választott testület, és a parlament jogalkotási jogkörét nem szabad semmilyen módon megkerülni. Egy másik alapvető kérdésem is van, ez az életkorral, korhatárral kapcsolatos. Elhangzott a 16 és a 18 év, mint minimál életkor. És elhangzott egy kérdés is, hogy egyáltalán szükség van-e erre, hogy korhatár nélkül is önök némelyike legalábbis akár a csecsemőknek is megengedni azt, hogy aláírjon ilyen kezdeményezéseket? Azt hiszem ez fölösleges. Ha nincs korhatár, akkor bárki, illetve hát a csecsemők képviseletében tetszelgő személyek is lehetnek aláírók. Ez már butaság. És éretlen, nem jogképes személyek is javasolhatnak mindenféle butaságot. Ez túlzott ö, és nem is demokratikus eljárás. Szerintem teljesen normális dolog az, hogy körülbelül 18 éves kortól, és ez számos tagállam jogrendszerre támogatja, az az életkor, ahol már kevéssé vagy hát legalábbis kevésbé manipulálható a személy, mint gyerekkorában, és innentől kezdve a felelősség is ráterhelődik a már fiatal felnőttre. A fiatalabbak ennél, az ennél fiatalabb személyek nagyon sokszor érzelmi alapon döntenek, nincs még világlátásuk, és esetleg áldozattává válhatnak ö, rafinált ideológistáknak. Elnök, a maradék fél óránkat engedjék meg, hogy javasoljam, hogy hogyan töltjük el. Most először Sefcsoviv biztos úr kap szót, utána a szerzők, és utána azt meg Olivier-nek adom meg majd a szót. És végül ismét a szerzőknek, illetve a petíciós bizottság elnökének körülbelül 5 percben záró, zárszó megtételére. Röviden, tehát ez a következő fél óra története. Most lelnök úr következik, akit nyilván sok megjegyzés érintett. A lengyel kollégának mondom, hogy igyekeztünk arra, hogy az Európai Parlamentnek is legyen szerepe a dologban, és hát pont a mai ülés is mutatja, hogy a nemzeti parlamenteknek is szerepet kívánok juttatni ebben. Alelnök úr, köszönöm szépen. Köszönöm először is belga elnökünknek, hogy összefoglalta a vita tanulságait. Én is összefoglalnám egy kicsit másképpen. Egy millió aláírásra van szükség egy bizonyos számú tagállamból, és a bizottság csak akkor fogadhatja ezt be, hogyha egyáltalán van joga, jogalkotás kezdeményezni az adott kérdésben. Ezeket a minimál feltételeket szerintem el kell mindenkinek fogadni, ugyanis ezek a szerződésben vannak benne, és e fölött, vagy ez alá ajánlani senkinek nem szabad. Nyilvánvaló, hogy a bizottság nem hozhat jogalkotást olyan területen, ahol nincs kompetenciája. Komova asszony is Magnus úrnak mondom, hogy mi a pénzügyi terhe ennek az egész eljárásnak, és hogy működne a verifikáció. Mi is abban vagyunk érdekeltek, hogy a legkönnyebb, legkevésbé bürokratikusabb rendszert valósítsuk meg. Sőt, mi ezt a tagállamok kezébe adnánk, hogy a tagállamok maguk ö, verifikálják az aláírásokat. Ezzel nem akar a bizottság foglalkozni. A bizottság számára másodlagos, hogy ez hogy történik, legyenek garanciák, de döntsék el a tagállamok, hogy random vizsgálatokat végeznek, vagy bizonyos százaléka alapján a valid aláírásoknak interpolálnak. Legyen egyfajta verifikáció, és legyen ez egy tagállami feladat. És akkor döntsék el, hogy mekkora administratív munkát csinálnak maguknak ebből. Bruni Rakowski képviselők és mások is felvetették a befogadhatóság kérdését. Azt hiszem bevezetőmben már egyszer elmondtam, hogy mennyire fontos, hogy ne olyan, tehát hogy kiszűrjük azért a, a rossz vagy komolytalan kezdeményezéseket. Nos, hogy kidöntse ezt el? Valaki itt a Szovjet Unióval hasonlította össze az Európai Uniót. Én a Szovjetunióban tanultam, és megerősítettem, hogy az Európai Unió nagyon különbözik a Szovjetuniótól, és ha valaki, akkor én ezt meg tudom mondani. Igenis, óriási különbség van az európai és szovjet értékek között. És van itt emberi jogi kartánk, emberi jogi konszenzusunk, szerződés részeként most már, tehát itt nem lehet adhok dolgokat mondani, és nem a bizottság fogja meghatározni, hogy mik az európai értékek, hanem ezek le vannak fektetve a szerződésekben. Ha a bizottság esetleg mégis visszaélne ö, esetleg a befogadás során saját jogkörével, akkor még mindig ott van a lehetőség, hogy ezt az Európai Bíróságnál megtámadja, megtámadják a kezdeményezők, mint ahogy egyébként minden más bizottsági jogalkotási javaslat tekintetében is megvan ez a fék. Tehát ezt kiindulásképpen szeretném elmondani. Ha pedig amit Alvarez úr mondott, és Lamasszúr is leszögezett. Azzal kapcsolatban az a véleményem, hogy e tekintetben a bizottságnak úgy kell viselkednie, minthogyha az Európai Parlamenttől kapott volna jogalkotásra való felszólítást. Mi nagyon fontosnak tekintjük ezt a jogalkotási módszert, de azt a jogát fenn kell tartani a bizottságnak, hogy miután meghallgatta a polgárokat, bizonyos időt ad magának arra, hogy ellenőrizze, hogy az intézmény egyensúly, a szerződés belefektetett szabályok érvényesülnek-e, és a bizottság jogalkotás kezdeményezési jogát nem lehet korlátozni azáltal, hogy kényszerítik a bizottságot a jogalkotásra. Erre még a tanács és a parlament sem kényszerítheti és ha egy millió aláírás gyűlik össze, akkor sem kezdeményezhet a bizottság jogalkotás, hogyha az adott téma nem tartozik a jogkörébe, vagy szerződés ellenes, vagy, vagy mondjuk arra irányul, hogy rövidítsék le, vagy egységesítsék a tagállamokban az anyasági szabadság idejét. Ez nem bizottsági kompetencia, tehát ezt, ezt előre el kell utasítanunk, Jogalkotás kezdeményezési monopóliumunk van, de csak a szerződések által előírt területeken. Aztán nem igaz az, hogy a bizottság a fő jogalkotó. Nekünk csak kezdeményezési jogunk van. És az Európai Parlamentben fog, és a tanácsban fog eldőlni minden jogalkotási kezdeményezés sorsa. Ez már most is így van, nem csak a jövő zenéje. Mi javaslatot teszünk egy jogalkotásra, de a jogalkotó, a parlament és a tanács. E két intézmény fogja meghozni a végső döntést a népi kezdeményezések tekintetében is. Klaas úr, a parlamentünk képviselője, az Európai Parlament képviselője, felvetette, és egy másik személy is, az adatvédelem kérdését. Nyilvánvaló, hogy itt nagyon kényes a kérdés, és meg kell találni a legjobb megoldást. Egyetértek azzal, hogy legyen online aláírás gyűjtés, hiszen egyébként nem lehet ilyen mennyiségű aláírás gyűjteni. Ugyanakkor az online aláírás gyűjtés során egymásnak feszülnek az, a személyes adatok védelmének elve, és persze hát a gyakorlatiság elve. Nagyon könnyen vissza lehet élni személyes adatokkal ma még az interneten. Tehát szigorú biztonsági szabályoknak kell érvényesülnie, és az egész most saját eljárásunk során az adatvédelmi hivatalral folyamatosan párbeszédben kell állnunk, és be kell vonnunk az adatvédelmi szakembereket és adatvédelmi szervezeteket ebbe az eljárásba, mert végül ők lesznek a felelősek az adatokért. És a nemzeti jogalkotás ráadásul nem egyforma adatvédelem tekintetben. Egyik országban a polgári jog alá, más országokban pedig a büntető jog alá esik az adatvédelem. Tehát a nemzeti jogokkal is harmonizálni kell a rendszert, hogy mindegyiknek megfeleljen. Eliszer asszony Észtországból a szervezők információ ellátottságát vetette föl, illetve hogy a szervezőkről való tudható információk kérdését. Nyilvánvaló, hogy tudni kell, hogy kik a szervezők, és mi a célja a kezdeményezésnek, és azt, hogy kik finanszírozzák a kezdeményezést. Ahogy Klász úr is elmondta, nem olyan eszköz szeretnénk, amit majd a lobbisták kihasználnak, és a nagy pénzű szervezetek eh, polgárok egyenruhájába áruhájába öltözve az érdekeiket megpróbálják majd érvényesíteni. Olyan rendszerre van szükség, amely transzparens, és kizárja a szervezetek részvételét a kezdeményezésből, tehát ehhez kell tudni azt, hogy kik a szervezők, a kezdeményezők, hogy nem, ne, nem lo, ne lobbisták legyenek, ne nagy cégek lobbistái. Aztán az Európai Unióban feltétlenül szükséges, hogy a transzparencia érvényesüljön, ez ugye megint csak szerződéses követelmény, és ettől nem lehet eltekinteni. Ö, és tudni kell azt is, hogy mi a célja a dolognak nyilván. Ami a korhatárt illeti, bizonyára látták önök is, hogy nagyon eltérő vélemények léteznek e tekintetben. Egyesek lejjebb nyomnák a korhatárt, mások emelnék, van, aki eltörölni. Sokan szeretnék a fiatalokat bevonni, ez is érthető. Mások azt mondják, hogy a jogilag elismert nagykorúság egy valid szempont. És itt felmerül az aláírások verifikációja kapcsán is, hogy hát csak akkor lehet verifikálni az aláírást. Ha a bejegyzett polgárokról van szó, és a legpraktikusabb az lenne, hogy az egyébként szavazásra jogosultak, de ez tagállamonként persze különböző lett, ugye Ausztriában 16 év, máshol 18 év, legyenek jogosultak a népi kezdeményezés aláírására is. Köszönöm elnök asszony, hogy megengedte, hogy a saját szempontból is összefoglaljam a vitát. Most Megadom a szót Rót úrnak záró megjegyzés megtételére. Ja, vielen Köszönöm szépen, elnök asszony. Megmutatkozott, hogy vannak különböző vélemények, és ezekkel kapcsolatban szeretném elmondani a megjegyzéseimet. Ami a tagállamok minimális számát illeti először is, itt még egyszer azt kérném, hogy ellen, nézzék meg, hogy nem lehetne ezt csökkenteni. A bürokratikus akadályokra már utaltak többen is, és nem hiszem, hogy csak akkor beszélhetünk európai kezdeményezésről, hogyha a polgári kezdeményezők a tagállamok többségé, többségéből jönnek. <clears throat> Az is nagyon fontos, hogy számos tagállamot vonjunk be, de az is ugyanolyan fontos, hogy ezekben az országokban is minél több polgár vegyen részt a kezdeményezésben. Másodszor, ami a, ez, ami a befogadhatóság ellenőrzését illeti, kérem ezt az eljárás elejére tegyék. A kollégák is elmondták, hogy nagyon nagy csalódást okoznának azzal, hogyha csak később döntenek arról, hogy a kezdeményezés nem lehet sikeres mert nem felel meg az Lisszaboni szerződés alapelveinek. Emellett azt is támogatnám és kérném, hogy az Európai Bizottság döntését az Európai Bíróságon lehessen megtámadni, vagy lehessen ellenőriztetni. Ez egy kis jogszerűség, ez, ez, ez a jogszerűséget teljesíti ki, és szerintem a bíróság lenne megfelelő szerv. Ami a korhatárt illeti, több szempont is elhangzott. Talán kompromisszum lenne más területekre, ahol nincs konszenzus. Miért nem bízzuk ezt a tagállamokra. Vannak olyan tagállamok, ahol már 16 évesen lehet szavazni, a legtöbb tagállamban valószínűleg 18 éves kortól, vagy akár 21 éves kortól, azt hiszem, hogy arra kellene, azt kellene figyelembe vennünk, <coughs> azt kellene figyelembe vennünk, ami tagállamokban már meglévő gyakorlat, anélkül, hogy korlátoznánk az európai polgári kezdeményezés lehetőségeit. Emellett végig kell gondolnunk, hogy ha sikeres a kezdeményezés, akkor legyen bizonyos szintű kötőérvény. Az Európai Bizottság nem bújhat amögé, hogy övé a kezdeményezési monopólium, de el kell, hogy magyarázza a kezdeményezőknek, hogy, hogy mi fog történni a kezdeményezéssel. És ezzel a többi szervet, az Európai Parlamentet is be kell, hogy vonja. És ezzel az európai, ebből lehetne az Európai Bizottságnak a kezdeményezők felé való elszámoltathatóságát levezetni. És lenne még egy kérésem, nem tudom, hogy a biztos úr vagy a miniszter, miniszterek tanácsának elnöke már ezt elmondta-e. Már több mint egy éve él a Lisszaboni szerződés, most már hónapok óta eh, beszélünk a Lisszaboni szerződés egy pont fontos álláspontjáról. Annál fontosabb az, hogy eh, hogy eh, alaposan vitassuk meg ezt a kérdést, de mindeközben az is, azt se veszítsük szem elől, hogy időben le kell zárni ezt a vitát, hogy a polgárok is lássák, hogy fontos ez nekünk, és, és életbe léphessen ez a kezdeményezés. Köszönöm. Sastel úr kollégája, Pixten úr itt maradt. Azt hiszem, hogy a tanácsra is vonatkozott néhány kérdés, kérem, hogy erre reagáljon. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is elnézést szeretnék kérni, hogy az államtitkár úrnak sajnos el kellett mennie, hiszen más kötelezettségei voltak. Úgy gondolom, hogy Sefcsovics biztos úr nagyon kompetens válaszokat adott az összes kérdésre, úgyhogy nem akarok ezekben részletekbe menően belemenni. De van mégis egy pont, ami különösen érinte a tagállamokat. Ez pedig a személyes adatok ellenőrzésének a kérdése. Nagyon sokan vetették fel ezt a kérdést, elmondván, hogy a bürokrácia súlyát, túlsúlyát el kell kerülni, és a lehető legkönnyebb béke tenni ezt a, ezt a folyamatot. Természetesen ezt a véleményt osztja az Európai Tanács is, de egy olyan rendszerre van szükség, ami a lehetőleg rugalmasabb. Ugyanakkor emlékeztetni szeretnék arra, hogy a tagállamok vállán egy felelősség is nyugszik, hiszen a rendelet értelmében őneki kell lebonyolítaniuk az adatok ellenőrzését. Fontos, hiszen garantálni kell mégis valahogy ennek az instrumentumnak a hitelességét. Azért, hogy meg elég komolyan vegyék az állampolgárok. Tehát egy oldalról elég gyorsan kell ezt az ellenőrzést elvégezni, hogy a, a munkát ne hátráltathassa. Az Európai Bizottság három hónapot irányoz elő erre. Az Európai Tanács javaslatában egy mellékletet készítettünk elő, amely államonként a nemzeti jellegzetességek és a nemzeti jogszabályok figyelembevételével előirányozza azt, hogy milyen konkrét adatokat kell megadni. Természetesen az a kívánságunk, hogy a lehető legegyszerűbb legyen ez a rendszer, viszont azt is figyelembe kell venni, hogy a tagállamok számára nagyon fontos ez a pont. A tárgyalások ezen a ponton egyáltalán nem voltak könyvek, könnyűek, el is kell mondanom, és minden elismerésem a spanyol elnökségé, akiknek le kellett folytatniuk ezeket a vitákat, és akik az előttünk álló kompromisszumot kitárgyalták és elérték. Úgyhogy ezért szeretném, hogyha nem vetnénk el ezt a nagyon nehezen elért eredményt. Elnök, köszönöm szépen. Most nagyszerű alkalmunk van arra, hogy a jelentéstevőknek adjunk lehetőséget, hogy reagáljanak. Alain Lamassurral én fogom a záró szavakat majd megfogalmazni, úgyhogy Először Alannak adom meg a szót, majd utána Diana és Gerád is következett. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sepkovics úrnak, illetve a tanács képviselőjének a válaszaira már nem fogok kitérni, és egyes pontokra pedig a kollégáim fognak kitérni, úgyhogy én csak néhány dologról beszélnék. Köszönöm mindenkinek a hozzászólást, és köszönöm, hogy eljöttek a nemzeti parlamentek képviselői. Igazából arra szeretnék kitérni, hogy most akkor mi is legyen a szerepünk az eljárásban. Hát azt hiszem, hogy ez a vitánkban nagyon világosan kitűnt, és tudatosítani kell magunkban, hogy amikor a három intézmény elfogadja ezt a rendeletet, és hogyha sikerül eléggé közelíteni az álláspontjainkat, akkor úgy gondoljuk, hogy ez a cél, mármint hogy az év végéig elfogadjuk a rendeletet, realista. És akkor 2011. január 1-től ez életbe lép, és ez azért, ez viszont nem lesz annyira könnyű, hiszen nemzeti jogba ezt át kell ültetni és az adatvédelmi szempontból ez bizony problematikus lehet, hiszen vannak olyan elvek, amelyek minden tagállamra vonatkoznak, ezek európai elvek, azonban minden tagállamnak vannak saját alkalmazási szabályok. Hogyha azt akarjuk, hogy minden tagállamban legyenek egységes elvek, az egy dolog, de hogyha azt mondjuk, hogy minden tagállamnak saját magának kell ellenőriznie az aláírások szabályosságát, akkor ez már a nemzeti jogszabályok hatásköre alá fog esni. És ehhez ismernünk kell az alkalmazási elvek tartalmát, az alkalmazási rendeletek tartalmát. Bizonyos tagállamokban ezek a nemzeti szabályok egyszerűen a kormány által elfogadhatóak és alkalmazhatóak. Például Franciaországban ezt egy egy rendelettel meg lehet tenni, de vannak olyan öm, tagállamok, ahol nemzeti alkalmazási jogra, jogszabály elfogadására lesz szükség, amit a parlament, a nemzeti parlament fogad el, és arra több időre van szükség. Tehát először persze gyorsak szeretnénk lenni, de ugyanakkor olyan hatékonyak is, amennyire tudunk. Ezért az Európa, a tagállami parlamenteknek és a, a saját részüket vállalniuk kell ennek a dokumentumnak a kidolgozásában, hiszen az ő támogatásukra is kell számítanunk, amikor végre akarjuk hajtani. És itt nem csak politikai, hanem jogi ö, szempontokat is figyelembe kell venni, akkor, amikor arra gondolunk, hogy hogyan fogjuk nyomon követni a kezdeményezéseket. Lesznek olyan kezdeményezések, amelyek lehet, hogy végül majd ö, amelyeket visszadobnak, de annyi ö, aláírást összegyűjtöttek, hogy annak már önmagában súlya lesz politikai szempontból. És politikailag hibát követünk el akkor, hogyha ezt a mennyiségű aláírást, ezt a támogatottságot nem vesszük figyelembe. Ezért együtt kell gondolkozzunk majd, függetlenül attól, hogy mi a tartalma a rendeletnek, arról, hogy mit tudunk tenni ennek az ügynek az érdekében. A tapasztalat azt mutatja, hogy majd nagyon sok olyan kezdeményezés lesz, amelyek megosztott kompetenciába tartoznak az Európai Unió és a tagállamok megosztott kompetenciájába. Azonban, hogyha ki akarjuk elégíteni a szerzőket, a polgári kezdeményezés szerzőit, akkor valamilyen választ kell adnunk nekik, és nagyon gyakran kell, hogy a válasznak legyen egy európai szintje, ez majd az Európai Bizottság fogja megadni, az ő felelőssége lesz, és ugyanakkor lesznek olyan elemek is, amelyekre nemzeti szinten kell választ adni. Ezért örülök annak, hogy most itt együtt tudtunk gondolkozni, és szerintem nagyon fontos, hogy továbbra is kapcsolatban maradjunk annak érdekében, hogy a nemzeti parlamentek is gondoskodni tudjanak erről a folyamatról. Köszönöm szépen, hogy az elnök asszony Diana-nak adom meg a szót. Sok minden. Sok minden elhangzott ma délután, amiből rengeteget eh, meg lehet szívlelni, meg kell szívlelni. Egy dolgot szeretnék kiemelni a parlament alelnökeként, hiszen számos megjegyzés volt, amely arra utalt, hogy az Európai Parlament vagy más parlamentek gyengíti ez a folyamat. És Sefcsovics úr, amit mondott, arra is visszatérnék. A Lisszaboni szerződés eredményeként <clears throat> az Európai Parlament, a nemzeti parlamentek és az európai polgárok a nyertesek, a Lisszaboni szerződés nyertesei. Ez az a három ág, hogy úgy mondjam, amely nyert, amely nagyobb hatalommal rendelkezik. Én szeretnék részt venni abban a vitában, ahogy a biztos úr is említette, hogy a jövőben az intézmények hogyan működhessenek együtt <clears throat> úgy, hogy a kezdeményezési, az Európai Parlamentnek az kezdeményezési joga a gyakorlatban is erősödjön, és az Európai Bizottság erre, javas, erre reagáljon. És ugyanezeket az érveket szeretnénk tükröztetni a bolgári kezdeményezésben. A parlament saját, állás, saját javaslatára három hónapon belül vár választ, valami hasonlót várunk el a polgári kezdeményezéstől is. Az Európai Parlament az Európai Parlamentet megilleti az, hogy az Európai Bizottság egy éven belül jogszabályjavaslattal lépjen elő a parlament által megfelelő keretben javasolt témában, és hogyha ezt nem teszi meg, akkor ezt meg kell magyarázni a bizottságnak. Hogyha ez nem történik meg, akkor ez európai szinten biztos, és nemzeti szinten is valószínűleg olyan lesz, hogy hogy, hogy az együttműködés lesz fontos. Na, mindenki számára az a legfontosabb, hogy az együttműködés megvalósuljon, és én nem fogadom el azt, hogy, hogy gyengült a parlament. Szerintem együttes felelősségünk az, hogy valóban erősödjön. Természetesen ön az egyik legkompetensebb alelnök az Európai Parlamentnek, úgyhogy ezt próbálok tanulni öntől, Hefler úr a szó. Köszönöm szépen, anyanyelvemen szeretnék beszélni, hiszen majdnem mindenkinek, mindenki kihasználta ezt a lehetőséget. <clears throat> Köszönöm szépen, és ezt minden jelentéstevő nevében mondhatom, hogy köszönöm szépen ezeket az érdekes hozzászólásokat. Azt hiszem, hogy túl nagy elvárás lenne mindegyikre kitérni. Egy né- néhány dolgot már említettek a kollégák, megválaszoltak a kollégák, más dolgokat pedig megszívlelünk mindenképpen, de még egy néhány dolgot hadd vessek föl. Az egyik az az, hogy szeretnénk a polgárok számára egy eszközt létrehozni. A Bronsz úr arról beszélt, hogy az európai cégek nek lehetne lehetőségük arra, hogy ezen keresztül betekintsenek bizonyos anyagokba, de nem erről van szó, csak a polgárok, természetesen nagyon fontos, hogy csak a polgárok használhassák a polgári kezdeményezést. Emellett az Európai Bíróság természetesen csak az eljárásnak a formális alaki követelményeire utalhat, nem pedig a tartalmiakra. Az Európai Bizottságnak el kell döntenie, hogy befogadható-e egy kezdeményezés, vagy nem. Egy olyan eljárásra van szükség, amelyben a polgárok érzik, hogy az ő az ő szívüket nyomó kérdésekkel foglalkoznak az európai intézmények, és ezek nem merülnek el valami fióknak a sülyeztőjében. Még egy dolgot szeretnék mondani. Szeretnénk a jóváhagyhatóságot, befogadhatóságot az eljárás elején. Ez kérdés, hogy az Európai Bíróság, az Európai Bizottság meg tud-e válaszolni folyamat elején már nagyon méreható kérdéseket a befogadhatósággal kapcsolatban minden jogi feltételnek megfelelően. Itt arról lenne szó, hogy ez tehermentesíteni a bizottságot is, hogyha az eljárás elején lehetne válaszolni a befogadhatóságra, mert akkor a bizottságnak tulajdonképpen csak azt kellene megnéznie, hogy tárgyában, tárgyában befogadható-e a kérdés, és az alaki jogi követelmények vizsgálatára kés, a vég, folyamat végén kerül sor. Nos, ismerjük a kormányok álláspontját is, és el kell mondanom, hogy a nemzeti parlamentek és a kormányok vélemények között vannak különbségek. Persze attól is függ, hogy kit kérdezünk meg, és mit kérdezünk meg attól a valakitől. A kormányoktól azt kért, kérdeztük meg, hogy milyen dokumentumokra van szükségük ahhoz, hogy vizsgálják az aláírások hitelességét, és akkor választként kaptuk, hogy útlevél, személyigazolvány, vadászszövetség, tagsági kártya, stb. E, most e, éppen azt kérdezzük, hogy jelen pillanatban meglévő eljárások során a nemzeti hatóságok mit vizsgálnak? hogyan vizsgálják az aláírásokat, és kiderült, hogy a már meglévő, nemzeti szinten meglévő polgári um, részvételi lehetőségek esetén nem is kérik ezeket a dokumentumokat a legtöbb tagállamban, amit meg most az európai kezdeményezésnél meg akarnak kérni. Hát ezt kérjük, kérjük, hogy ezt még egyszer vizsgálják meg, mert nem lenne jó, hogyha egy olyan európai mm, kezdeményezést fogadnánk el, amely európai szinten sokkal bürokratikusabb, mint nemzeti szinten. És az, hogy a nemzetállamok mit kérnek, <clears throat> az más kérdés, a mi kérésünk tehát az, hogy egy kicsit vizsgálják meg, kérjük a nemzeti parlamenti képviselőket, hogy a kormányokkal is egyeztessenek erről. A tanácsban mi a kormányokkal egyeztetni fogunk, hogy nem lehetne ezt egy kicsit pragmatikusabban, polgárbarátabban megoldani. Köszönöm. Thank you very much, and... Köszönöm szépen. És ahogy megígértem, a petíciós bizottság elnöke fogja lezárni a mai vitát, és így neki adom meg a szót 5 percben. Köszönöm szépen, Gurmai asszony. Valamennyi kollégának és Cassini elnök úrnak is szeretném megköszönni, hogy egy ennyire gyümölcsöző, érdekes vitát folytattak le egymással, és érdekfeszítő vitát megerősítette az egész vita engem abban, hogy érdemes volt foglalkoznunk a petíciós bizottságban ezzel a témával, illetve az Alkotmányjogi Bizottságban. A mi kompetenciánk ebben a kényes kérdésben biztos, hogy megvan. Örülök, hogy sok nemzeti parlamenti képviselő is megszólalt, és külön öröm számomra, hogy sok tekintetben egyetértünk, a tekintetben biztosan, hogy ez az új népi kegyezmény fontos és jó, hogy megszületett, legalábbis ennek a kerete, jogi kerete. És úgy látom, hogy abban is nagy összhang van közöttünk, és itt nem csak az EU intézmények között, hanem a nemzeti parlamentek és közöttünk is, ami a többi feltételt illeti. Ami különbség kiderült pedig a vitában felfogásaink között, azok pedig mind legitim megfontolások voltak, érdemi megfontolások, tehát konstruktívak, és kevésbé politikai színezetűek. Úgy tűnik, hogy szinte párt függetlenül mindannyian azt akarjuk, hogy a polgároknak több beleszólása legyen az európai politikába, az európai intézmények jogalkotási tevékenységébe. Tehát társjogalkotóként elismerjük a polgárt végre. Ez nagy szó. Kiemelnék még néhány szempontot, amelyek számomra tanulságosak voltak ami az időtervet illeti. Úgy gondolom, hogy abban is egységesek vagyunk, hogy mindenki minél hamarabb szeretné ennek a jogi eszköznek az elindítását lehetővé tenni, és nyilvánvaló, hogy nehéz lenne a polgároknak elmagyarázni, hogy miért kell több mint egy év a szerződés hatályba lépésétől ezen eszköz megfogalmazásáig. Nagyon ambíciózus időtervet fogalmaztak meg a szerzők, az előadók, és a számukra is óriási munkaterhet jelent, de ezzel többségileg egyet is értünk, és a tanácssal való együttműködésen múlik majd, hogy sikerül-e betartanunk ezt az ambíciózus időtervet. Talán abban is egyetértünk, ahogy az AFKO és a PETI bizottságok képviselői elmondták, hogy noha vannak például a korhatára kapcsolatban, vagy a bizottság szerepével, vagy a petíciós bizottság szerepével kapcsolatban eltérések közöttünk az eljárás tekintetében, de ezek egyike sem leküzdhetetlen. Fontos, hogy még elmondjam, úgy érzem, és ezzel további vitát szeretnék kezdeményezni, hogy a befogadhatósági kritériumok ö, szempontjából azonban talán egy kicsit színesebb a kép, Egy biztos, hogy egyszerű eljárásban kell elbírálni a népi kezdeményezés befogadhatóságát, ugyanakkor a befogadhatósági kritériumokat nagyon egyértelműen le kell fektetni, úgy, hogy senki ne támadhassa meg őket, ez mindenkinek az érdeke. Minél világosabbak, minél érthetőbbek és minél jobban megalapozottak, annál jobb mindenkinek. És Grini asszony javaslata itt talán fontos szerepet játszhat majd. Ő mondta el ugyanis, hogy a befogadhatóság vizsgálata során nyilván az értékelést már akkor el kell végezni, amikor még viszonylag kevés aláírás gyűjtsök össze, tehát nem szabad a polgárokat kétségben hagyni és csalódottságot okozni nekük, minél alacsonyabb ez a kötelező aláírás szám, annál rugalmasabb az eszköz, annál polgárbarátabb. Tehát minél korábban meg kell állapítani a befogadhatóságot, ezzel fölösleges munkától és csalódástól kíméljük meg magunkat, illetve a polgárokat. Ez egy nagyon fontos gondolat volt, és ezt én belefoglalnám a szövegbe tartalmi érdemi szempontból pedig nyilván megfontolandó, hogy a petíciós bizottságnak jut e ebben szerep, ebben a befogadhatósági vizsgálatban. Ami pedig a follow-upot illeti, és ezzel sokat foglalkoztak az előadóink, illetve sok felszólaló is szóvá tette. Itt ugye az a probléma, hogy mit tesz majd a bizottság egy lezárt és érvényes népi kezdeményezéssel. Mi legyen a bizottság feladata, kötelessége, joga, szabadsága e tekintetben? Mi induljon el ezután? Csak vita, párbeszéd, ezt nyilvános meghallgatás formájában folytassa el a bizottság, vagy, vagy ezt a parlament facilitálja ezt az eljárást. és ez esetben megint lehet, hogy a petíciós bizottságnak szerepe van, hiszen hagyományosan mi vagyunk azok, akik a, a polgárokkal a kapcsolatot tartjuk. És felmerül az a kérdés, hogy hogyan és kinél lehet panaszt benyújtani a bizottsági lépésekkel szemben, hogyha az nem elégíti ki a kezdeményezőket. Bírósághoz kelljen lehessen -e fordulni, vagy a bizottság elutasítása esetén is lehessen-e ezt az elutasítást megtámadni. Végül pedig, még mindig a follow-up, vagy hát már a follow-up fázisában vagyunk, többen szóvá tették, hogy a polgári kezdeményezés esetleg részben átfedésbe kerülhet a petíciós joggal. És valaki felvetette, hogy esetleg egy, egy polgári kezdeményezés, ha nem felel meg a polgári kezdeményezés kritériumának, akkor leminősíthető lenne úgymond petícióvá. Szerintem ezt nem szabad megengedni. Az ilyesmit kerüljük el. Két különböző dologról van szó és az innovatív új eszköznek is ártana, meg a petíciós jognak is ártana. A petíció másról szól. A petíció arról szól, hogy egyes európai intézményeket a polgárok megszólíthatnak, ha méltánytalanság vagy akár jogsértés fordult elő az eljárásban, amelyet az őket érintő eljárásban. A polgári kezdeményezés jogalkotásra vonatkozik, jog megalkotását tűzi ki célul, nem egyszerűen panasz, és a polgárok részvételét teszi lehetővé a jogalkotásban. Ez teljesen más, mint a petíciós jog. Tehát a két dolgot válasszuk el egymástól, kezdettől fogva. Köszönöm valamennyiüknek az elvégzett munkát, a kiváló hozzászólásokat, különösen nyilván az előadóinknak akiknek sikerült úgy tűnik olyan szöveget megalkotniuk, nyilván erős ez a csapat, ez a négy ember, eleinte volt némi heszitálás a tekintetben, hogy, hogy hogyan állítsuk fel ezt a tímet, kik vigyék a munkát, de a több hónapos együttműködés megmutatta, hogy jó döntést hoztunk, kiváló tím állt föl, és kiváló anyagot alkottak meg. Hiszen két nő és két férfi volt ebben a közös munkában. Nos, tényleg három mondatban nagyon röviden. Ugye, hogyha megnézzük és mérleget szeretnénk vonni itt a végén, akkor világos, hogy két szélsőséges csoportot képviselő kollégánk élt negatív tapasztalattal, hogy úgy ítélik meg, hogy itt csak látszat intézkedések lesznek, hát meggyőződéssel való, hogy ez nem így lesz. A használat fogja eldönteni, világos mindannyiunk számára, hogy egyszerű kell, hogy legyen, a részvételre ösztönözzen, és ne lehessen visszaélni ezzel a, az eszközzel, és természetesen fontos, hogy komolyan vehető legyen meggyőződéssel vallom, hogy az európai integráció történetében ez lesz a legdemokratikusabb eszköz, ami valaha is volt. A kollégák nagy része egyetértett abban, hogy rendkívül fontos, hogy felhasználóbarát legyen, az adatvédelmet természetesen komolyan kell venni, és természetesen ne keltsen semmilyen fajta frusztrációt, és meggyőződéssel vallom, hogy a revízió fontossága is meglehetősen fontos. And now I change to English. And of course, our aim as uh, the four rapporteurs uh, is very simple. Olyan sok uh, polgári kezdeményezést szeretnénk, amennyi csak lehetséges, és szeretnénk, hogy az európai polgárok éljenek ezzel az eszközzel. Ahogy tudják, az európai polgári kezdeményezés működőképessé tétele már régóta időszerű feladat, régóta tartozunk ezzel a polgároknak ez a bizottság, a tanács és a parlament közös munkáját feltételezi, és most úgy tűnik, hogy ez létrejött, meg tudjuk mutatni, hogy képesek vagyunk együttműködni egymással. Minden partner nevében elmondhatom, hogy komolyan dolgozunk, hogy minél hamarabb ez tető alá kerüljön. Most tényleg a nemzeti parlamentek és a kormányok kezében van a döntés. Reméljük, hogy a november 8-ai alkotmányügyi bizottsági ülésen és addig önök felveszik a kapcsolatot saját parlamentjeikkel, megkapjuk a visszajelzéseket, hiszen nagyon sok múlik most azon, hogy lépnek -e a nemzeti parlamentek, és milyen gyorsan lépnek. Meggyőződésem, hogy az Európai Parlament és a Bizottság mindent megtett és megtesz annak érdekében, hogy ez minél hamarabb tető alá kerüljön, Sefcsovics úr és tímje elkötelezett. Önök azonban, mint a nemzeti parlamentek hangjai kvázi, sokat tehetnek ugyanezért Köszönöm azoknak, akik maradtak a késői óráig. Egy kicsit meggyérült a részvétel, de sokan mégis itt maradtak. Köszönjük a tolmácsoknak is a munkát, és szeretném elmondani, hogy a Nemzeti Parlamentekért felelős igazgatóság nak is köszönöm a munkát, ugyanis nem könnyű 27 tagállamból meghívni, utazását megszervezni ennyi embernek és persze a petíciós bizottságnak és az EFKO bizottságnak is folyamatos támogatását, és külön köszönet eh, illeti a hölgy kollégákat. Örülök, hogy három hölgy ül mellettem itt az elnökségben, tehát eh, ez most csak visznek szállom, de eh, itt most már tényleg megvalósult a nemek egyenlősége. Köszönöm mindenkinek a jelenlétet, és reméljük, hogy minél hamarabb megfogható ö, ö, dolog lesz ebből a javaslatból. A polgárok az európai demokrácia érdekében köszönöm még egyszer mindenkinek, és, és örülök, hogy a szlovák képviselő is elmondta, hogy igen, képesek vagyunk együttműködni. Which one? Uh, this is